Bene, signori, per favore, se volete prendere posto. Hölgyeim és uraim, legyenek szívesen foglaljanak helyet, és megkezdhetjük találkozónkat. Kedves vendégeink már itt vannak velünk, és nagy szeretettel köszöntjük a különböző személyiségeket, szakértőket ezen a nyilvános meghallgatáson. Ezt együttesen szerveztük Antonio Pancéri barátunkkal és kollégánkkal. A téma az volt, hogy hogyan erősíthetjük meg a közeli országokkal a kapcsolatokat, különös tekintettel Marokkóval való kapcsolatok haladására. De Andalus barátunk is itt van, aki szeptember, tavaly szeptemberben is megtette ugyanezt, mielőtt ezt a nagyon fontos funkciót az Európai Unió delegációjának vezetését elvállalta volna. Tehát szeretem ezt hangsúlyozni. Nem Európai Közösség, hanem Európai Unió Öt kell mondani, szemantikailag is más. aztán József Amránit kell megemlítenem külön, aki a marokkói királyság külügyminisztériumának főtitkára, ő a fő tárgyaló, a marokkói előrehaladott tárgyalásokban, valamint Irán Martin, az ICEI igazgatója, kutatóintézet igazgatója, egy nemrég megjelent cikk szerzője ebben a témában amiben azzal foglalkozom, mennyit haladt valóban, kérdőjel a végén, a Marokkó-EU kapcsolat. Mielőtt átadnám nekik a szót, szeretnék azért röviden bevezetőként mondani valamit, hogy pontosítsam egy kicsit a képet a meghallgatás körül. Ugye a tendenciákat figyelembe véve itt a közeli országokkal való kapcsolatokban azt kell mondjam, hogy hogy mi folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy privilegizált kétoldalú kapcsolatokra törekszenek ezek az országok. Az eltérő, különböző szintek, amelyre az egyes országok jutottak, azt hiszem, hogy mindenféleképpen nagy érdeklődésre tartanak számot. Itt egy tényleges laboratóriumról van szó, amelyben végre azt mondhatom, hogy az Európai Unió új típusú szerződési formákat kísérletez ki, túl azon, amiket már ismertünk, ugye a jószomszédság és csatlakozás témakörében. Marokkó volt az első olyan ország, amely elérte ezt az előre haladott státuszt. Egyidejűleg Izrael is előrelépett, upgrade-olt, ha ezt szabad mondani, az Európai Unióval való kapcsolatait illetően. Bár ebben az esetben a folyamat megszakadt a gázai idén évelei gázai konfliktus miatt és annak polémikus következménye miatt. Egyiptom, Jordánia és Tunézia is megfogalmazták közeledési szándékokat és kérésüket. Itt ö, gyakran említjük azt a kifejezést is, hogy megerősített partnerkapcsolat. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezen fontos fejlemények köré kéne szervezni a mai párbeszédünket, és illusztris vendégeinkkel éppen a minimális rekvizitumokról kellene mindenek előtt beszélgetnünk, annak érdekében, hogy a különböző közösségi intézmények és politikák ennek megfelelően működhessenek ennek a parlamentnek a bevonása nagyon fontos véleményem szerint a szomszédainkkal való kapcsolatok kialakításában, hiszen eddig semmi nemű konzultáció, tanács és bizottság részéről nem volt. Marokkót azért választottuk, mert a legjelentőségteljesebbnek és leggazdagabbnak is tartjuk itt sok szempontból a kapcsolatokat Landaburu doktorral kezdenénk. Kérnek mindenkit, hogy azért, ha lehet 10 percre korlátozzák felszólalásukat, hogy megfelelő tér legyen a többieknek. És köszönöm, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Ma különleges napot élhetünk meg az Európai Unió szempontjából, külpolitikai szempontból is, hiszen mindannyian tudják, hogy ma lép ténylegesen gyakorlatilag életbe a Lisszaboni szerződés, különös tekintettel a külpolitikára. Ez azt is jelenti, hogy a különböző delegációk emlékeztetnék arra, hogy 130 ilyen van, már nem az Európai Bizottság delegációimától, hanem az Európai Unió delegációi, és a második pillérhez tartoznak ezentúl. Ez azt is jelenti, hogy állandó jelleggel az Európai Uniót képviselik mindazon országokban, ahol az Európai Unió egyébként képviselteti magát. Ezek a hat havi szemesztrális elnökségek itt a jelentőségüket vesztik, és nem nem lesz probléma többet ez a kontinuitás hiány. Én hat hónapot töltöttem Marokkóban. És szeretném a saját véleményem, a saját értelmezésemet adni a, arról a furcsaságról, amit itt intézetnek hívnak. Tehát a legvilágosabban meg kell fogalmazni azt, hogy az Európai Unió és Marokkó között ez az előrehaladott státusz a kapcsolatokban gazdaság és politikai szempontból is lehetővé tett komoly előrelépéseket, amelyek exaktul megállapíthatók, és mindez azt is jelenti, hogy a társulási egyezményt megfelelően vitték előre kiváló körülmények között, ez javított a demokratikus politikai helyzeten az utóbbi tíz évben. Másfelől azt is lehetővé tette, hogy bizonyos gazdasági reformok is elindíthatóak legyenek, aminek célja mindenek előtt az, hogy modernizálják Marokkót és közelítsék Európához első témaként, argumentumként tehát, amikor előrehaladott státuszról beszélünk, az nem más, mint az Európai Unió általi elismerése annak a nagyon erőteljes tendenciának Marokkóban, hogy próbálnak közelíteni hozzánk politikai, demokráciai, demokratikus értelemben, és egyébként se érhette volna el Marokkó ezt a státuszt, ha nem lett volna nagyon világos és határozott elkötelezettség a marokkói kormány részéről, hogy igenis szándékosan közelítse országát az Európai Unió paramétereihez. Marokkó az, amely elindította a diplomáciai stratégiát ennek érdekében, hogy ezt a megállapodást elérhessük. Szerződést konstatálnunk kell azt is, hogy Marokkóban egy olyan szomszédunk van, amely elkötelezetten vállalja a közeledést Európához. Véglegesen és határozottan. Ez azt is jelenti, hogy vállalja a reformokat, és az európai alapelvek, értékek, normákhoz való közeledést. Ez a kötelezettségvállalás nagyon világos az ország esetében, és ez azt is jelenti, hogy itt valóban egy modernizációs vízióval van dolgunk, és egy ennek megfelelő külpolitikai stratégiával. De biztos, hogy exaktabbul és világosabban ö, fog Amráni úr erről majd értekezni. Az elért fejlődés eredmények elismerése az elmúlt években a témám. Marokkó elkötelezettsége 2008. októberében érte el azt a szintet, azt a konkrét vállalást, azt a roadmapnek nevezhető dolgot, melynek révén a kitűzött célok elérhetők. Ez teljes mértékben ö, beleilleszkedik az Európai Unió szomszédságpolitikájába, és ö, ez a meghatározott célok, közelítések megvalósítási politikáját jelenti. De mit is tartalmaz ez a kötelezettségvállalási dokumentum? Mindenkelőtt azt, hogy hogy egy hatékonyabb és nagyobb politikai irányítási csúcs lesz, ami az első lesz Európai Unió és Marokkó között, a Spanyolországban fog <laughs> zajlani, javítani kell a politikai párbeszédet a, az Unió és Marokkó között. Annak érdekében, hogy ne csak bilaterális témákról beszélhessünk, hanem a politikai párbeszéd keretében mindazon témákat is megvitathassuk, amelyek világ vagy regionális szinten érvényesülnek, és mindebben Marokkónak és Európai Uniónak lehetőleg egységes álláspontot kellene képviselnie. Akár a környezeti válságról, a gazdasági válságról legyen szó, és hasonló nagy témákról. Mindez persze olyan témákat is felvet mindannyiunk számára, amelyek túl mutatnak a bilaterális kapcsolatokon, és azzal is számol, hogy egyfajta konvergenciába fordítja át a közös értékek elfogadását, és mindez könnyedebb munkát tesz lehetővé mindannyiunk számára, lehetővé teszi a gyorsabb közeledését az Európai Unióhoz, Marokkónak, az Európa Tanácshoz. Tudhatják, hogy a, az maga az Európa tanács is sok ö, ö, olyan alapelvet dolgozott ki, amely ma az egész Európai Uniónak a, ö, az alapjait képezik, és az emberi jogok tekintetében is ezt mondhatjuk, hogy ö, az előrehaladott státusznak a elérések kidolgozása a, persze a szociális, gazdasági és egyéb normatívákban is közeledést ír elő az Európai Uniós normákhoz. Tehát itt azt kell elérnünk, hogy a belső piacba integrálhassuk egy közeljövőben Marokkot. Egy nagyon fontos dologra törekszünk itt tehát, amit meg megtettünk és megteszünk olyan országokkal is, amelyek ö, csatlakozni kívántak vagy kívánnak. Ezúttal azonban csatlakozási szándék nélkül tesszük ezt. Ö, meg kell, hogy mondjam, hangsúlyoznom kell, hogy Marokkó saját maga szándékosan közelíti így meg a kérdést, tudják jól, tisztában vannak, hogy nem akarnak csatlakozni, és azt is tudják kristálytisztán, hogy azért az aki kommuniterhez közelíteniük kell a belső rendszerüket. Mindez egy évvel ezelőtt lett aláírva, és ehhez képest ma hol is tartunk. Elég komoly haladás történt a politikai párbeszédben, egyébként az ensz belül is, azt kell mondjam, nagyon gyümölcsöző kooperációk lőttek létre az emberjogi jogi tanácsban, haladás történt az euró tanács tevékenységével kapcsolatban is, nagyon sok kereskedelmi gazdasági szerződésben is, még ott ugyan nagyon sok a teendő, bár pont mezőgazdasági kérdésben elég komoly erőlépések történtek, konvergencia erősödött mondjuk így a normatívákkal kapcsolatban. Létrehoztunk egy dokumentumot a marokkai kollégákkal, ami amely egy komolyabb, elmélyedtebb elemzést tesz lehetővé, de erre most nincs időm, hogy ezt részletezzem, és ami a megvalósítás felé történő lépéseket illeti, tehát a konvergencia megvalósítása irányába tett lépéseket, itt nagyon nagy kihívások vannak, és ezzel be is fejezném, elnök úr. Mindenek előtt a fő cél az az, hogy a kereskedelmi jellegű szerződéseket zárhassuk le, vagy megállapodásokat zárhassuk le, tárgyalásokat és hát ez emögött egy nagyon ambíciózus elképzelés van, és pedig e, az, hogy a különböző kereskedelmi, gazdasági szereplőket közelíthessük egymáshoz, ez az első fő feladat. E, meglátjuk, hogy mi történik a következő hónapokban. A hitele, hitelessége a, ennek a státusznak éppen attól a képességünktől függ, hogy hogyan tudjuk lezárni a jelen folyamatban levő tárgyalásokat, és aztán onnan majd az erőteljesebb és ambiciózusabb célkütézéseket hogyan tudjuk meghatározni. A másik nagy kihívás, és ez is biztos, hogy magvát képezi ennek az egész kérdésnek, a a státusszal kapcsolatban, az a ö, normatívához való konvergálás kérdése. Marokkói szomszédaink a következő hetekben, hónapokban nagyon világosan meg kell fogalmazzák ambíciójuk szintjét, szintjeit a közelítést illetően. Tehát azt, hogy mely területeken pénzügyi verseny szinten, és ennek alapján aztán majd egy tervet kell kidolgozni, ami alapján mérni tudjuk pontosan a haladást, és ütemezni is tudunk, hiszen ez tenné lehetővé azt, hogy hogyan sikerül haladni, hogyan fejleszik tovább ezt a, az egész folyamatot, vagy milyen szüneteket tartsunk. Tehát itt ezzel az eszközzel talán lehetőségünk lesz objektívebben felmérni, megállapítani, hogy mi is történik. Ezt próbáljuk a következő hónapokban tenni, és úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges, idő kell hozzá, nagyon sok erőfeszítés is talán a marokkói kormány és adminisztráció részéről, de tisztelt képviselők, annyit mondhatok, hogy, hogy két hónapja, amióta Marokkóban vagyok, az a benyomásom, hogy teljes mértékben elkötelezetten tevékenykedik a marokkói eh, kormány eh, ennek érdekében. Tudjuk, hogy ez egy ambiciózus és összetett projektterv, de ezzel tudunk valóban hozzáadott értéket teremteni a csatlakozási megállapodáshoz. Marokko az egyetlen ország ma, amelyel ilyen előrehaladott státuszt tudunk felmutatni, ez nem egy különleges jogi norma, de politikai elkötelezettséget jelent, és konkrét feladatokat is, amelyek lehetővé kéne, hogy tegyék, hogy Marokko és az Európai Unió ö, jobb párbeszédet folytathasson, jobban fejleszthesse kapcsolatait, és ö, valóban társak lehessenek, valóban partnerek lehessenek, és együttesen léphessenek fel a mindannyiukat érintő válságokkal szemben, különös tekintetről közelkületi helyzetre. Ö, egy folyamat kellős közepén vagyunk, ha jól dolgozunk, és ha a marokkói kormány jól dolgozik, akkor biztos, hogy jobb helyzetbe kerülünk. Annak érdekében, hogy stabilitás és gazdasági fejlődés lépjen fel. Most pedig megadnám a szót Youssef Amráninak, a marokkai külügyminisztérium főtitkárának. Jó uh, primér lugár, primer lugar dar Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, elnök úr, hogy eh, meghívtak a nyilvános meghallgatásra az Európai Parlamentben. Szeretném elmondani, hogy eh, hazám nagyon nagy érdeklődéssel kívéli, kíséri az Európai Parlament munkáját. Ahogy már előttem Landaburu úr elmondta, a országom számára az Európai Uniónak stratégiai jelentősége van. Marokkó már az európai integráció kezdete óta abban érdekelt, hogy elmélyítse kapcsolatait. Elnök úr, az Európai Unió Marokkóban mindig privilegizált partnert látott az euromediterrán térségben. Az, hogy ma itt vagyunk, nagy örömre szolgált okot, és pedig szerintem mind a ketten örülhetünk, Marokkó részéről mindenképpen, és az Európai Uniónak is jó ez. Marokkó kormányzata számára stratégiai kérdés a társulási megállapodás. Szeretnénk eh, ebben a szellemen folytatni kapcsolatainkat. 2008. október óta Marokkó új szakaszba érkezett az asszociációs, illetve a társulási tárgyalásokon. Létezik már egy úti terv, az úti terv pedig rendelkezik a kapcsolatokról, illetve mindkét fél számára a dimenziókról. Nem igazán könnyű 10 percben összefoglalni mindazt, amit mondani szeretnék, de megpróbálom. A legpozitívabb aspektusokat szeretném kihangsúlyozni. Ezek tették lehetővé a kiemelt partnerséget. Ezután szeretném az együttműködés jellegét vázolni, szeretném elmondani, hogy milyen céljaink vannak, tehát szeretnénk a társulási státuszt elérni. És szeretnék arról is beszélni, hogy utána milyen céljaink vannak. Egészen röviden szólva, Marokkó régóta azon fáradozik, hogy mélyítse az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatait a római szerződés szellemében. Ez világosan kiderül a kereskedelmi megállapodásból, amelyet 1969-ben írtunk alá az akkori európai közösség. azóta folytatjuk ezt a munkát. 14 évvel a barcelonai konferencia után, és 9 évvel azután, hogy a társulási megállapodás Marokkóval hatályba lépett, megvizsgáljuk jelenlegi politikát, amelyet a szomszédsági politika alapján nagyon jónak minősíthetünk. konkrét és ambiciózus céljaink vannak. Ezek lehetővé tették azt, hogy egyre nyíltabban működhettünk együtt. Ennek Hollanda guru is kiemelte már, hogy Marokkó többször hangoztatta azon óhaját, hogy az Európai Unióval szorosabban együttműködjön. Marokkó Európától 14 kilométerre van, éppen ezért stratégiai jelentőséggel bír. A marokkói befektetési klíma nagyon hasonlít az európaihoz, az országunk gazdasága, a Maastrichti kritériumok értelmében fejlődik, fejlődő, erős gazdaságunk van, igen nagyra vágyó költségvetési reformjánk is vannak, azonban a költségvetés tekintetében még nem jutottunk annyira előre, mint a gazdaság. A 2003-as európai szomszédsági politika Marokkóban is természetesen gyümölcsöző volt. Marokkó volt az első olyan ország, amely a szomszédsági politika alapján alakította át az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatát. Hazám fáradozott azon, hogy a szükséges reformokat is végrehajtsa. A reformokat pedig nagyon intenzíven és nyíltan folytattuk. Így értük el az előre haladott státuszt. Ez pedig azon stratégiai víziónkat is bemutatja, hogy szükségünk van Európára, és természetesen éppen ezért jó kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni. Köszönjük a támogatást, amit kaptunk az Európai Uniótól. Amikor a stratégiai választásunkról van szó, akkor ez helyesnek bizonyult. Marokkóban modernizációs és demokratizációs folyamat is zajlik. Most ezt nem szeretném részletezni, csak annyit mondanék, hogy Marokkó számára, mielőtt folytatjuk a tárgyalásokat, támogatást kerestünk az összes marokkói politikai erő részéről. Megkerestük a civil szervezeteket. Szeretnénk megadni nekik is azt a lehetőséget, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Szeretnénk biztosítani azt, hogy az összes érintett fél, az összes intézmény, a NGO-k megkapják az az esélyt, hogy részt vessenek a folyamatban. Az október 30-án, tehát 2008. október 30-án elfogadott dokumentum egy úti tervet is tartalmaz. Ennek segítségével pedig már konkrét intézkedéseket is lehet hozni. Politikai és gazdasági és emberi dimenzióról beszélhetünk. Marokkó hogyan is érte el ezt az előre haladott státuszt? Marokkóban új dinamikának lehetünk tanulni, ami az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatait illeti. Éppen ezért ambiciózusabb keretet kell létrehoznunk, amelyen belül folytathatjuk munkánkat. Már nagyon érdekes tapasztalataink vannak, mielőtt elértük a jelenlegi státuszt. Gondoljunk csak a békemegőrző intézkedésekre, a Galileo megállapodásra is utalnék. Most pedig kész vagyunk az új szakaszra. mit is tettünk politikai szinten. Nagyon nagy mértékben nyitottunk, tehát nyíltabbá tettük a munkánkat. Nagyon jó kereten belül, nagyon jó politikai kereten belül működünk együtt. Nagyon érdekes megbeszéléseink voltak, és Például az Al-Qaeda Magreben játszott szerepéről cseréltünk eszmét. Most pedig sikerült kialakítani a párbeszéd mechanizmusát. És az is nagyon fontos, hogy mindkettőnk számára nagyon lényeges az, hogy megtárgyaljuk, hogy hogyan látjuk, hogyan ítéljük meg a helyzetet. A svéd elnökséggel is tárgyaltunk. Az ENSZ keretein belül is találkoztunk. Ezen kívül még azt is szeretném megemlíteni, hogy az emberi jogokat érintő kérdésekről is tárgyaltunk. és megpróbáljuk a politikai párbeszédet is erősíteni. Nagyon jó kapcsolataink vannak az Európa Tanácssal. Most pedig a gazdaságról szeretnék néhány szót szólni. De mielőtt erről beszélünk, a parlamenti kérdést szeretném részletezni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Marokkó nagy súlyt fektet arra, hogy a parlamentjeink között is élénk legyen a párbeszéd. Még öt percet kére. Remélem, hogy eh, nem sokára egy EP eh, e marokkói vegyes bizottság is létrejön. Részünkről mindenképpen eh, jelen van az érdeklődés, és az EU országok nagyköveteivel is tárgyaltunk már. A politikai pártok is elmondták, milyen elvárásaik vannak. Sokkal több, magasabb szintű elvárásunk van most. Landaburu úr egy kérdés is felvetett, amelyről én is szeretnék röviden szólni. A legfontosabb az, hogy a belső piacról szóló szabályokat bevezessük Marokkóban. Marokkó ennek a kérdésnek eh, prioritást juttat. Az európai piachoz még közelebb szeretnénk kerülni. Természetesen készek vagyunk az összes szükséges reform bevezetésére. Itt konkrétan például a letelepedésre gondolok, illetve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályokra. Stratégiai célkitűzéseink az, hogy új megállapodást érjünk el, és hogy integráljuk Marokkót az Európai Unió belső piacán. Hogyha az előre haladott státuszunkra gondolok, akkor el kell gondolkozunk azon, hogy mivel járulhatunk hozzá az előrehaladáshoz. Természetesen nagyon fontos az, hogy a gazdaság szereplői is megfelelő súlyt kapjanak az együttműködésben. Fontos az, hogy a megállapodás tartalmát megvalósítsuk. A gazdaság területén említettem már, hogy az anyagi jog nagyon fontos. Szeretnénk fellépni mi is a hamisítások ellen, szeretnénk a fogyasztók jogait erősíteni, szeretnénk létrehozni egy fogyasztó védelmi hálózatot. Ami a humanitárius kérdéseket illeti, tehát például a kutatást, Marokkó is szeretne az európai programokban együtt működni. Ez a kormányunk számára mindenképpen prioritás. Tehát az EU-Marokkó megalapodásra utalok. De hát nincs is már idő? Már, már csak két kérdést szeretnék taglalni. A pénzügyi támogatás az egyik, Igen, igen, 10 percet kaptam. Ami a pénzügyi szempontokra vonatkozik, Marokkó reméli, hogy az előre haladott státusz segítségével intenzívebb lesz az együttműködés, de mindenképpen figyelembe kell venni azt, amit már eddig elértünk. Marokkó felszívó képessége amikor itt például nemzeti indikátorokról, mutatókról beszéltünk, azt mutatják, hogy különleges prioritásban kell részesítenünk, például humanitárius, szociális kérdéseket. Ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Unió segítsen nekünk ebben, ami azt jelenti, hogy ambiciózus céljaink megvalósításához szükség van az Európai Unió segítségére. Így az Európai Unió hozzájárul ahhoz, hogy Marokkó ne csak gazdasági, de szociális fejlődést is felmutasson. És erre megvan az akarat. Reméljük, hogy folytathatjuk az európai szomszédsági politikán belül az együttműködést. Landaburu úr említette, hogy eh, európai partnereinkkel együtt működünk, hogy eh, olyan új eszközt eh, találjunk, amely jobban megfelel ambiciózus céljaink elérésének. Az alapokat lefektettük, egyre ambíciózusabban tevékenykedünk, és reméljük, hogy sikerül új eszközt találnunk a szomszédsági politikán belül. Ezek lettek volna a leglényegesebb szempontok, amiket szerettem volna elmondani. De még szeretném elmondani, hogy mindenképpen közelebb szeretnénk hozni Marokkót Európához. Reméljük, hogy az Európai Parlament támogat minket, reméljük, hogy a spanyol elnökség támogat minket, hogy egyre konkrétabb célkitűzéseket valósíthassunk meg. Tehát itt elsősorban az EP Marokkó közötti vegyes bizottságra gondolok, amely mindenképpen erősíti a politikai párbeszédet miniszteri szinten. Szükséges ezen kívül a szakértői csoportok között is az együttműködés. Így különféle adhok csoportok segítségével is elképzelhető az együttműködés. Szeretném még elmondani, hogy a önkéntes szervezetek, NGO-k szerepe is lényeges lehet ebben a tekintetben. Természetesen. a személyek szabad mozgásáról is szólnunk kell. Tudjuk, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, de reméljük, hogy ezen a területen is haladást tudunk elérni. Most a Lisszaboni szerződés valósággá vált. Szeretnénk Marokkóban is élni azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, hogy az EU-val ambíciózus együttműködést folytassunk. General Köszönöm szépen, főtitkár úr. Most pedig a, az Instituto Complutense de Studios Internacionales, ICI, e igazgatója Ivan Martin professzor következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindannyiunknak köszönöm, hogy meghívtak erre a megbeszélésre, és elmondhatom véleményemet a, az előreadott státusszal kapcsolatban. Kiindulnék azokból a ö, ö, okulásokból, tanulságokból, amelyek levonhatók a, ö, ebből a kapcsolatrendszerből. Az elemzésemben mindenek előtt a differenciálás köré fogok összpontosítani, amiről már szó volt itt a kapcsolatokban és másodszorban pedig a hozzáadott értékre fogok különösen odafigyelni. Harmadsorban azzal foglalkoznék, hogy ez a státusz milyen módon érinti a szomszédság többi országával való kapcsolatokat, illetve azoknak az unióval való kapcsolatait. Szeretném mindenek előtt hangsúlyozni, hogy én független megfigyelőként szerepelek ebben az egész kérdéskörben, és egyetlen kötelezettségem az, hogy támogassam egy béke és prosperitás fejlődés térségének kialakítását. Másodszorban azt is szeretném hangsúlyozni, hogy úgyis, mint európai, a hangsúlyt nem is annyira azon kötelezettségekre fektetném, amelyek Marokkot érintik az előadó státusz kapcsán, Amráni eh, úr is és Landabúr úr is elemezték ezt a kérdést, hanem Európa kötelezettségeire hívnám fel a figyelmet, amelyek következnek az előre adott státuszból. Hiszen <clears throat> ez is egy felderítendő témakör. Az előre haladott státusz eh, ténylegesen eh, a differenciálás reformnak egy konkretizált formája akart lenni 2003-ban még annak idején, amikor az új európai szomszédsági politikát meghatározták. Olyan differenciálást értek itt, amit összehasonlító benchmarking, angol benchmarking folyamattal kívántak körvonalazni. A az Európai Mediterrán Kutatóintézet publikál egy cikket ezzel kapcsolatban, ott 170 szakértő véleménye hallható. A 70 a megszólaltak nagyon pozitív véleménye van a státuszról, differenciáltságáról nagyon hasznosnak tartják a mediterrán a földközi tenger térségben alkalmazni ezt, és emlékeztetnénk egy pillanatra azért a kritériumokra, a differenciált státusz kritériumaira. Az első kritérium a szomszédsági akciós tervek lenne, tehát Marokka esetében itt 9 prioritárius térség van, 89 cél és 300 akció. Tehát ezt egyszerűen ebből egy világos sémát levonni a differenciálás kritériumra vonatkozóan hát elég nehéz lenne ha megnézzük a különböző publikációkat, az Európai Unió különböző publikációit, ami önmagában már egy nagy lépés, hogy ilyenek voltak, a tisztázás szempontjából, a szomszédsági kapcsolatok tisztázása szempontjából láthatóvá válik az, hogy leírják mindazt, ami történt, ez is már javítja az átláthatóságot, de itt sincs igazából egy standard séma, olyan homogén kritériumsor, amivel elemezni lehetne a különböző országokkal való kapcsolatokat, tehát nem is lehetséges az összevető, összehasonlító elemzés. Anélkül, hogy most ezen túl sokat elidőznék, tehát a minimális politikai monitoring rekvizitumokat se nagyon tartjuk tiszteletben, még akkor is ott sem, ahol nincsenek európai kompetenciák, mint az oktatás vagy a foglalkoztatás ügyei. Nos, az Ebert alapítványjal 30 külön javaslaton dolgozunk, szociális ügyekben, amelyekben elmélyíteni kívánjuk ezeket a kérdéseket mivel az eszközök önmagukban nem adják így homogén módon egyértetően ki a kritériumrendszert, éppen ezért 2008. szeptemberében az Európai Unió újraindította volna a kapcsolatokat Izraellel, ez volt az az upgrading, néhány nappal azután, hogy a bizottság egy publikációt adott ki, amelyben arról volt szó, hogy nincs különösebb haladás az emberi jogok szempontjából az elfoglalt területeken. Tehát láthatjuk, hogy nincs nagyon okokozati összefüggés a bizottság megállapítása és a tárgyalások elindítása között egy olyan státusz megadása tekintetében, ami ugye előre haladott státuszt jelenthet Izrael esetében, de egyébként ez ugrott, illetve felfüggesztést látott más okokból kifelőleg. Marokkó esetében úgy tűnik, hogy bizonyos konszenzus van, ugyanis haladás történt, az előre haladott státusz elérhető lehet, de a közös dokumentum aláírása után néhány napra a tanács a külügyminiszterek tanácsa egy hosszú nyilatkozatot tartott szükségesnek, amelyben magyarázatot, bonyolult magyarázatot adott arra, hogy miért akarnak más országokat, Tunéziával, a Jordániával is hasonló kapcsolatokat. Tehát világos az is, hogy mindez automatikusan egy kicsit felhigította az marokkói előről adott státuszt, mert hogy aztán általánosították kicsit mindenkire. Ezzel egy picit leértékelték, ezt kell mondanom. A második dolog, hogy mi is a hozzáadott érték ebben az előre haladott státuszban, és hogy ez mennyire előre haladott valójában. Nos, hogy visszatérjek az iménti megfogalmazáshoz, tehát a a politik, a, az európai szomszédsági politikához képest mindez, ez nem csak a földközi tenger hanem keletre is értendő, keleti irányba. Tehát következésképpen ez a referencia keret, ami alapján meghatározhatjuk, hogy milyen konkrét haladást ér el egy ilyen előreadó státusz, mert egy olyan részvételi modellhez vezet, amely általános, az intézmények között érvényesül. Ha megnézzük a marokkói előrehaladott státuszt a közös dokumentum alapján, ezek hozzáférhető dokumentumok, akkor láthatjuk, hogy kétségtelenül vannak. Nagyon komoly, nagyon fontos előrehaladások a politikai párbeszédben, és tagadhatatlan haladás, fejlődés történt az emberi jogi kérdésekben, az Európai Alapvető Jogok Konvenciójához való csatlakozás például. De ugyanez a dokumentum, ami a előről adott státuszról szól, egyfajta úti tervet, folyamatot, útvonalat jelöl, mint sem egy már elért eredményekről való beszámolást. De hát nézzük meg, hogy az unióval való kapcsolatban Marokkonak melyek a fő prioritásai. A vizsgálatból három kérdés derül ki, a mezőgazdaság, a pénzügyi támogatás és a személyek szabad mozgása a fő abszolút prioritás, de ezekben a kérdésekben nem nagyon látunk haladást. Például a mezőgazdasági kérdésben. A tárgyalásokat elnapoljuk évek óta a mezőgazdaság, az marokkói mezőgazdasággal kapcsolatban. A, ugyanezt mondhatjuk el a szabad mozgásra vonatkozóan, a, a Marokkó attól függ minden, hogy aláírja vagy sem Marokkó azt, hogy visszafogadja-e a visszafogadandókat és akkor sem világos, hogy vízumkönnyítés lesz az ellenlépés erre. Tehát nem világos ez az egész kérdés. Úgyhogy meg kell nézni az európai kötelezettségeket is, hogy mennyire világosak. A pénzügyi támogatásban expressis verbisként kérentik, hogy a szükséges forrásokat mozgósítani kell, olyan módon, hogy ezek megfeleljenek az előrehaladott státusz szintjének. Aztán az is elhangzik azonban, hogy 14-ig nem lehet semmihez nyúlni, mert ugye a költségvetés tervezeten nem ír elő mást. Tehát itt azért egy kicsikét címkéről van szó, brandról, politikai üzenetről, aminek megvan a maga politikai értéke, elkötelezettségek szintjén a jövőre vonatkozóan, de jelenleg világos tartalma azért nem nagyon fedezhető fel. A, az előről adott státusz gyakorlati alkalmazása éppen a látható dolgokban Európai Unió Marokkó csúcs például másfél évet késik 2008. október 13-a óta, amikor aláírták a közös dokumentumot, március 4-éig, ha nem tévedek, akkor volt a csúcs, eltelt másfél év, ami egy picikét azért ellentétben van a keleti társulásos módszerekkel, ahol néhány héten belül azonnal történt csúcs, és elindították a folyamatot. Tehát, ha összehasonlítjuk az előről adott státusz azzal, amit a tanács a 2008. decemberi kommunikében mond Izrael való speciális kapcsolatával, Tunézia, Jordániával való speciális kapcsolatait illetően, illetve a keleti társulási kérdéseket illetően, amelyek oldalúbbak, de azért nagyon hasonlítanak a, a keletiek multilaterálisak voltak, itt pedig oldaliakról van szó, de azért a struktúra analóg. Nos, azt láthatjuk, hogy ez a szomszédsági modell, hát nem minden területen elég világos. Van egy megerősített politikai párbeszéd, aminek most sokkal nagyobb súlya van, kibővítették a szabadkereskedelmi térségeket, ami már a szolgáltatásokra is vonatkozik, mezőgazdaságra is, és itt eh, egy új eh, megállapodás arra van szükség. Ez minden szomszédsági kapcsolatból kikerül, kiderül, és így jutok, ezzel jutok el a harmadik pontomig, hogy az egész kezdeményezés koherenciájához, e, e körül hosszú vitát tarthatunk, de kívülön nézve a következetesség kérdése, nos, tehát egy megfigyelő részéről, egy külső megfigyelő részéről nehéz azért. Nem mondom, hogy nincs, de nehéz észrevenni ezt a koherenciát, következetességet, célok, eszközök és speciális kapcsolatok között. Marokkó, Kelet-Európa, Izrael, Jordánia és egyebek között, Tunézia és más országok között. Tehát egy picit konfúznak is tűnik ez az egész dolog, hogy őszinte legyek. Erről persze hosszasan vitatkozhatnánk. Valamiféle megkülönböztetés hiányzik a földközi tengeri térség, elsősorban Marokkó és Kelet-Európával való kapcsolatok között. Ugye egyrészt kelet irányba 650 millió eurót mozgósítottak. Ez lehet, hogy nem elég ebbe az irányba, de a 0,0 ami Marokkó irányába lett mozgósítva, azért ahhoz képest nagy összeg. Tehát nincsen a megfelelése ilyen értelemben a mindennek a előről adott státuszban. A nyitás, könnyítés, az európai munkapiac megnyitása sem, még perspektívikusan sem mutat semmilyen lehetőséget itt a, a keleti szinthez képest de ugyanezt mondhatom az intézményes megerősítés különböző szintjeiről Kelet-Európa irányába, ugyan ennek leképzése Marokkó irányába, hát nem sok mindent mutat. Befejezem, elnök úr, ha még egy percet kapok, másfelet maximum. Szerintem igencsak elérkezett a pillanat arra, hogy rendet rakjunk itt az eszközök proliferációjában, túlburjánzásában, nem csak az, az egyszerű polgároknak teljesen érthetetlen, hanem azt kell mondanom, hogy a szakértők is nehezen igazodnak el, nemhogy a lakosság. Jó alkalom ez tehát, hogy itt tegyük rendbe a dolgokat. A 2010-es Marokkó-Európai Uniós csúcson feltételezem, hogy konkrét tartalmi kérdésekbe kell most már végre belépnünk, hogy egy olyan haladási irányt konkretizálhassunk, és ehhez véleményem szerint helyes lenne egy kicsit általánosabb megközelítést alkalmazni, specifikus ö, szektoriális ágazati kérdéseket kell összehoznunk ö, az ösztönzés, speciális ösztönzéssel. Egyelőre nem így történik, hanem egy globális értékelés történik az összes szektorról, ágazatról, amit érint a szomszédsági politika, és maga a státusz között. De nincs közvetlen kapcsolat az ösztönzés és a haladás között. Tehát valahogy koncesziós csomagokat is létre kéne hozni, amelyek lehetővé teszik azt mindenek előtt, hogy minden országra azonos módon lehessen alkalmazni ezeket a szomszédsági kapcsolatokban, modulálva mindezen kapcsolatokat, Például egy, az Algírhez való minimális helyzet, vagy Libiáé még hátrébb van emlékeztetem kell arra, hogy mindez azt is jelenteni, hogy a mezőgazdasági politikában, a regionális politikában is részt vehessenek ezek a kérdések. Ez volt az ígéret annak idején. Nos, befejezném azzal, hogy mindez lehetővé tenne egy olyan változtatható geometriájú politikát, amelynek révén olyan országok, mint Tunézia, amelyeknek fejlettebb kooperációra van lehetőségük gazdasági szinten, de akik politikai szinten nem képesek, vagy nem akarnak emberi kérdésekben mondjuk szorosabban együttműködni, tehát hogy megtehessék annélkül, hogy ahol lehetséges, ott sérüljenek a kapcsolat lehetőségek. Tehát még egyszer egy kicsit rendbe kéne tenni ezeket a sokféle kapcsolatokat, amelyek ma nagyon konfúznak tűnnek. Köszönöm szépen. Mielőtt a vitát megnyitnám, mondja az elnök úr, néhány kollega ugyanis jelentkezett, szeretném közölni mindannyiukkal, hogy jelen van egy emberi jogi euromediterrán hálózati képviselet, az ülésünkön, és a bejáratnál hozzáférhetnek a hálózat által készített jelentéshez, amely ugye emberi jogi kérdéseket vizsgált az Európai Unió marokkói közledési folyamat kapcsán. Szót kért, és meg is kapja Ekkins képviselő. Chairman, um, I suppose that's the Elnök úr, Szeretnék egy-két rövid kérdést feltenni. Nagyon tetszett minden három előadás. Három percet kaptam ugye a felszólalásomhoz. És nagyon örültem annak, hogy a különböző nézeteket meghallgathattam. Felmerül bennem a kérdés, hogy a gazdasági előny valóban gazdasági előnye, vagy politikai, vagy mindkét típusú, amely motiválja az érintetteket. És egy administratív megállapodásról van szó, illetve vannak-e politikai vonzatai mindennek? A politikai vonzatok azt jelentenének, hogy Marokkó, azt jelentenék, hogy Marokkó megpróbál az Európai Unióhoz csatlakozni. Ha ez így van, akkor ez lehetőségeket, de problémákat is felvet. A második kérdésem, ez más országok számára is jelente valamit, mint például Törökország. Törökország kérdése vitatott, attól függetlenül, hogy tagja lesz -e az Európai Uniónak, vagy nem. A harmadik kérdés, senki sem foglalkozott a bevándorlással. Ez -e? felmerült-e a vitákban, és milyen következtetéseket sikerült levonni? A negyedik kérdés, a Marokkó, marokkói pénzem szorosan kötődik az euróhoz, és hogyha ez így van, akkor ez mit jelent a gazdasági kapcsolatokra nézve? Az utolsó kérdésem pedig, a jövőbeni tevékenységeket nézve, ez egy minta-e? Vagy pedig egy különleges kapcsolatról van ez szó Marokkóval, amelyet nem ismétel meg az EU más országokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm, Merkins képviselő. Strasser kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel gratulálni szeretnénk mindazoknak, akik egy elmélyített kapcsolathoz járulnak hozzá, hiszen ez nagyon fontos. Nagyon fontos a földközi tengeri országokon túlmutatni, egy nagyon fontos lépésről van szó, ami a felelősségvállalást illeti, és az Európai Unió felelősségvállalását. Az Európai Uniónak a földközi tenger partján szomszédos országai vannak, illetve szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatai, és Marokkó esetében számos jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Van egy kérdésem, amely természetesen szívügye az európai polgároknak, ez a biztonsági kérdésekkel összefüggésben. Mi a helyzet a visszafogadási megállapodással, erre sürgősen szükség van annak érdekében, hogy az európai polgároknak biztonságot tudjunk nyújtani. Köszönöm szépen. Strasser állapár... Köszönöm, Strasser képviselő, most pedig Ojuland kollega. Thank you, Chairman. I'd also... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, csatlakozni mindazokhoz, akik eh, gratuláltak az EU és a marokkói kapcsolatokhoz. Az első kérdésem marokkói kollégá, a marokkói kollégánkhoz szól. Szeretnék többet megtudni az Európa Tanácssal folytatott kapcsolataikról, illetve velük fenntartott kapcsolataikról, az alapvető emberi jogokkal kapcsolatban ez nagyon fontos, és vannak más konvenciók is, amelyekhez önök terveznek el csatlakozni. Landabur úrhoz szól a második kérdésem, hogyha vannak kilátások az EU és Marokkó között arra, hogy együtt működésre kerüljön sor az energia és energiállátás biztonsága területén, akkor erről is szívesen többet megtudnék. A Julanda... Köszönöm a Juland kollega, most pedig Benarab kollégája szól. Oui, merci. Euh, ma première question s'adresse Köszönöm szépen. Az első kérdésem a következő. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen az együttműködés az EU-val és más partnerekkel. Hogy szeretnék ezeket egyeztetni a Magrában belül? Ön nem, önök nem gondolják-e azt, hogy a tényleges integrációhoz a Magremen belül kiegyenlített tárgyalásokra van szükség, és ez lehetővé tenni az európai számára, számára azt, hogy jobb kapcsolatokkal eh, rendelkezzen a földközi térségben. Elhelyettesíthetné a magrebi megállapodás az egyes külön megállapodásokat, amelyeket az Európai Unió kötött a földközi tenger térségének országaival. Egy marokkói íróra utalnék, aki ebben az évben halt meg, ő egy plurális mágrebről beszélt. Önök mit gondolnak erről? A második kérdésem pedig az összes hozzászólóhoz szól. Tervezik-e annak megoldását, hogy a bevándorlók, délről érkező bevándorlók dramatikus helyzete, akik az északi partokon vesztik életüket és tengerbe fulladnak, hogy ez megoldódjon. És milyen megoldásokat tudunk ma gyorsan megtalálni? El tudják-e képzelni azt, hogy ezeket a megoldásokat mi hamarabb a gyakorlatba lehessen ültetni? a mobilitásnak, ahogy az Európai Unió azt hangoztatja, humánis, humánisabb perspektívákat is fel kell mutatni. Köszönöm. Köszönöm. Most, hogy mindenki szót kaphasson, kérem, hogy mindenki a felszólalásában nagyon szintetikus legyen. Angurákis kollega kapott szó. Köszönöm. Elnök úr, szeretném mindenek előtt azt jelezni, hogy a GUE frakció amikor vita volt erről a kezdeményezésről, kérte, hogy a szaravi kormánynak is legyen tagja itt. Most megállapíthatjuk, hogy Szaraviknak nincs képviselője itt. Másodszorban szeretném jelezni, hogy mi ellenezzük ezt a, az előről adott státuszt, amit Marokkóval az Európai Unió megkötött. Nagyon súlyos emberi jogi kérdések vannak még megoldandók, és ez vonatkozik a külkapcsolatokra, Marokkó külkapcsolataira, a nyugat-szaharai kérdést, illetően ahol eltapossa a nemzetközi jogokat Marokkó, és az ENSZ döntéseket, határozatokat sem veszi figyelembe, tartja tiszteletben. Szeretném ezek a csoda kérdeni a következőket. A bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy Marokkó végre az emberi jogokat itt is betartsa, és fejezze be az emberi jogok lábbal taposását. Másfelől mi a bizottság véleménye a nyugat-szaharai kérdésről, az ottani konfliktusról, harmadsorban pedig a bizottság ismerje Haminat Tuhadda asszony esetét? szaraui lázadó. És hogy kívánne a bizottság tenni valamit, hogy Marokkó ezen asszonynak adja vissza az útlevelét, hogy hazatérhessen. Köszönöm szépen Angurákis képviselőnek. A Romero López kollégája szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretném megköszönni Amarani és Lendebúr úr, illetve Martin uraknak azt, hogy eljöttek. Annak érdekében, hogy beszélhessünk erről a témáról. Én, mint spanyol, eleve közelről érdekelt vagyok ebben, de szeretném hálámat kifejezni azért is, hogy vitát szerveztek a hozzáadott érték kérdéséről, hiszen ez lenne a központi kérdés, mert ez alkothatna modellt a többi országgal való ö, hasonló kapcsolatokra. És itt van egyensúlytalanság a kelet-európai országokkal kialakított kapcsolatrendszerrel összevetve. Ugye az eredeti mediterrán térséggel való kapcsolatok és a kelet-európai között is. De ismerve a nehézségeket Európában, Kelet-Európával kapcsolatban, ennek ellenére úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy az eroladott státusz önmagában hordja annak szükségességét, hogy szorosabb kapcsolatok alakítassanak ki, és nem csak szabadkereskedelmi piaci kapcsolatok, hanem nagyon sok dimenzióban nyilvánuljanak ezek meg, előtt emberi, szociális, politikai és nem csupán gazdasági szempontból. Az akciótervben is ezt tartom fontosnak, a közös dokumentum akciótervében hogy az emberjogoknak, alapvető jogoknak nagy jelentőséget adjunk, a nem kormány szervezetekkel is kialakuljon párbeszéd, az NGO-kkal, annak érdekében, hogy itt is prioritások legyenek meghatározhatók. Tudom, hogy ez első lépések, de itt felfüggesztett állapotok léteznek, még például Libiával hasonló szinten, ahol még meg kell határozni az alapparamétereket, pedig lehetséges lenne egy modellt kialakítani, például Tunézia, Jordánia esetében. Jó lenne, ha itt ennél a megállapodásnál egy kicsit elmélyítenénk az előre haladott státusszal való mm, kérdése való kapcsolatokat is. Landabur úr, mivel lesz egy értékelése az előadott státusz helyzetének, öntől azt szeretném tudni, hogy készítettek-e tényleges elemzést, értékelést, és itt konkrétan nehézségek, hiányosságok, felmerültek-e, amelyek az ön bevezetőjében nem derültek ki, például a szolgálatok, szolgáltatások területén, vagy más olyan területeken, amelyekhez mi, mint parlament hozzájárulhatnánk. Köszönöm szépen. Nielsen kollega, köszönöm. Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni egy kérdésre a már említett lista érint az elmétése a kapcsolatoknak Marokkó és az Európai Unió között a Nyugat-Szahara egy érintett terület, a szarújhat gyarmatosítják és politikai nyomás alá helyezték. A politikai aktivistákat egyre nagyobb számon fogják el. Európa mit tesz? És az önmeghatározási jogát a szarui lakosságnak hogyan lehet biztosítani. Az ENSZ határozata erre kitér. Az előttem szóló kolléganőhöz hasonlóan én is visszatérnék Zaida asszonyra, az emberi aktivistára, aki a börtönében három hete éjségsztrájkot folytat. Az eddigi eredmények, a fejlemények nem szabad, hogy elfeledtessék Marokkó és nyugat országban országában az emberi jogi helyzetet. Al kolléga. Köszönöm, most pedig Scholz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert néhány kérdés, amely foglalkoztat, nem hangzott el. Első kérdésem a bizottsághoz szól. A bizottság a megállapodást az előre haladott státuszról hogyan értékelik az Európai Unió és az EU földközi tenger uniója között? Az Európai Unió hogyan folytatja ezt a munkát? és hogyan hangsúlyozzák ki a, az unióban résztvevő országok helyzetét, illetve hogyan kezelik a meglévő konfliktusokat, problematikus kapcsolatokat az egyes földközi tengeri országok között, például Marokkó és eh, a Nyugat-Szahara köztársaságának országai között megoldatlan konfliktusokat. Azt gondolom, hogy az ilyen típusú kapcsolatok, eh, ami egy aktívabb politikát jelentenek, és ezeknek a problémáknak a megoldására mi hamarabb törekedni kell. Az emberi jogi helyzetről már elhangzottak kérdések, én eh, erre visszatérnék, és kérnék bővebb információt. Köszönöm, Schulz képviselő. Utolsóként Flötre kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. ami az Európai Unió és Marokkó kapcsolatát, illetve, illetve Marokkó privilegizált előrehaladó státuszát. Ez egy különleges kapcsolat, egy új dologról van szó, új típusú státuszról, és a problémák egy része nem igazán Marokkóhoz kapcsolódnak, hanem inkább ahhoz, amit az Európai Unió tesz, és az előrehaladó státusz tartalommal igyekszik felruházni. Számos vita bontakozott ki az EU és Izrael közötti kapcsolatok erősítésére vonatkozóan, a gázai jövezetben a katonai fellépés miatt, az Európai Unió konkrét álláspontot képviselt egy adott ponton, és az Európai Parlament eh, nem adott szerepet Izraelnek a közösségi ügynökségekben. A demokrácia és az emberi jogok kérdése, ami az előrehaladó státuszról kibontakozott vitát életi nagyon fontosak. A polgárok bekapcsolódása, a civil szervezetek bekapcsolódása és a parlamenti ellenőrzés mind nagyon fontosak. Az Európai Bizottságtól következőt kérdezném. Vannak olyan kritériumok, amelyeket sikerült rögzíteni, például olyan kritériumokkal, amelyek a kopenhágai kritériumokhoz hasonlóak lehetnek. Vannak-e ezekhez tehát hasonló kritériumok, amelyek alapján mérni lehet az haladott státuszt? A bizottság monitoring jelentése Marokkóra vonatkozott, az igazságszolgáltatás rendszerére, a börtönökre, a börtönök helyzetére, a menedékjogot kérők helyzetére, a jelentés, a monitoring jelentés erre kitér, ennek milyen súlya van. És az Európai Parlament hol szólhat bele, például egy ilyen meghallgatás keretében, az ügyek menetében. Más kérdésem, másik kérdésem pedig az, hogy milyen kritériumokat sikerült rögzíteni milyen típusú roadmap létezik a megvalósítás ellenőrzését illetően az emberi jogok és az alapvető jogok tiszteletbetartásának ellenőrzése kapcsán. Szeretnénk átlátható, megbízható mechanizmusokat hatályba léptetni, amely az európai parlamenti képviselőknek lehetőséget biztosít arra, hogy beavatkozzék az előrehaladó státusz értékelésébe. Köszönöm. Passerei ora la parola ai relatori. Pedig megadnám a szót az előadóknak, kérve szépen őket, hogyha lehet, akkor öt percen belül tegyék mindezt meg fejenként, de fordítva javasolnám, először Martin professzor, és így visszafele menet, Amarani úr, és aztán a delegáció vezető. Hát, távirati leszek, hat pontban foglalnám össze a migrációval kapcsolatban eh, eh, a visszafogadási megállapodást Marokon nem kívánja még egyenlőre aláírni, tehát nem nagyon hajlandó. Eh, nem egy helyes stratégia egyébként, tárgyalási stratégia, hogy előbb elfogadjátok ezt, aztán csak utána kezdünk el tárgyalni. Tehát azért ez így nem helyes, főleg ha arra gondolok, hogy Kelet-Európával kapcsolatban mi történt, és mi történik. Tehát ugye az Európai Unió itt ebben az irányban, a mediterrán térségben nem is tervezi könnyíteni a vízumokat, még a jövőben sem, és ez nem egy megfelelő dolog, ezzel nem fogják könnyen elérni a visszafogadási megállapodás aláírását. A az előrehaladott státusznak vannak persze politikai implikációi. Nem egy egyszerű administratív alkalmazkodás első lépésben. De mi itt a különböző országokkal való kapcsolatok architektúrájáról beszélünk, szomszéd országokkal való kapcsolatok architektúrájáról. Itt ö, például majdnem minden vonatkozik a Törökországgal való tárgyalásokra, és ugye először Pródi elnök úr ö, beszélt még lehetőségéről annak, hogy ha nem csatlakozna a Törökország, akkor ez vagy az történik. Tehát valamiféle konvergencia kell legyen Törökországgal való kapcsolataink és ezen országokkal való különleges kapcsolataink között. Harmadsorban a előrehaladott státusz, amit ugye egy kicsit néha marokkói specifitásként akarjuk bemutatni, de ez nem így van, ez egy közös modell kéne legyen. A projekt Izrael valamint a kelet-európai társulási folyamatokkal is kell, hogy közös pontja legyen. Ebben fejlődünk egy másik típusú kapcsolati modell irányában, ennek vannak implikációi, véleményem szerint aggasztó az, hogy mindezt explicit politikai folyamat nélkül, dokumentum nélkül csináljuk, ami tisztázná az eszközöket, célokat, stb. Nagyon gyorsan az ötödik pontra térek. A Magreb Arab egyes unió vélemény szerint egy alapvető pont a déllel való kapcsolattartásban. Mit tesz itt az Unió, az Európai Unió a szaharai konfliktuson kívül? Ez egyébként nem blokkolja teljes mértékben a kapcsolatokat, de mégis mit tesz az Európai Unió annak értékében, hogy itt integráció menjen végbe? Én a naptárban Ugye látom, Algéria és Európai Unió közötti kapcsolatokat mindig energiáról van szó, személyi mobilitásról, de sosincs szó integrációról. Véleményem szerint itt is az Európai Uniónak egy picit többet lehetne tennie. Ez egy fontos kérdés még két pont, a civil társadalom kérdéskör, amiről Romero képviselő beszélt a, az előadott státusz nagyon hasznos eszköz lehetne a tekintetben, hogy ezt a hálózatot, ezt a szövetet valóban kiépíthessük, vagy fejleszthessük a civil társadalom, helyi hatóságok, a kollektivitások között. Szeretném jelezni mindazt, hogy ott, ahol beindult valami, valamilyen eleme megvalósult már mindennek, nos, ezen a területen, hát nem mondhatom, hogy komolyabb eredményeket értünk volna el, már mint hogy a civil társadalommal való kapcsolatok képítésében, és abban sem történt sok, hogy a helyi hatóságokkal javuljanak, vagy fejlődjenek a kapcsolatok. Nem nagyon érezhető legalábbis jelenleg. Utolsó pontként, és ezzel be is fejezem, de nagyon fontos pontról van szó, Izrael-el. Ugye Marokkóval aláírtuk a ö, dokumentum roadmap-en keresztül ezt a státuszt. Izraellel azonban, ne felejtsük el, 2008. április 15-én az első ország volt, amivel egy, egy keret megállapodásról protokollt írtunk alá. Ez még Marokkóval nem történt meg. Tehát világos, hogy nem Marokkó az első ország, amelyel privilegizált kapcsolatokat hozunk létre. Másodszorban, és ez is nagyon fontos véleményem szerint, azok a mm, hangok, azok a ö, hírek, amelyek Tunéziával kapcsolatosak és nagyon előreadott állapotokról beszélnek, véleményem szerint mechanizmusokra van szükség, meg kell találni bizonyos olyan mechanizmusokat, amelyek kimozdítják ezeket a pontokat. Tehát hogy úgy lehessen haladni, hogy ne akadályozzák egymást. Tehát Tunéziának is megadhassuk ezt a előre haladott státuszt. Persze meghatároz előtte a, akár brüsszelinek is nevezhető kritériumokat a harmadik országokkal. Ezek még nem világosak, mint már mondottam Martin professzor rövid is volt, tömör is és kimerítő is, ahogy kértük. Most pedig megadnám a külügyminisztériumi főtitkár úrnak a szót, Amráni úrnak. Köszönöm, számos kérdést kaptam. Most az előre haladással kezdeném. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az észak és a dél együtt, jobban együttműködni egymással. Igen, lehetőség Európa számára, és természetesen lehetőség Marokkó számára, és dél, amely déli ország. Természetesen érdekeltek vagyunk a fejlődésükben, a piacukban, és ugyanazokat az értékeket osztjuk. Az az ambíciónk, és ezt már eh, hosszú évekkel korábban kifejezésre juttattuk hogyha ma előre haladott állapotban vagyunk, előre halapott státuszt élvezhetünk, akkor ez jelenti a politikai párbeszéd magas szintjét, a tapasztalat csere magas szintjét. Ez megmutatkozik a szolgáltatásokban, a befektetésekben, de intézményi szinten is látjuk ezt. Hiszen Marokkó és Európa számára kölcsönös előnyökkel jár ez az együttműködés. Hiszen Európa nem csupán érdekelt abban, hogy jók legyenek a kapcsolatok, hanem a déli szomszédság segítségével ezeket a jó kapcsolatokat még előbbre is szeretnénk mozdítani. Marokkó a Magreb prioritás Európa számára hiszen eh, itt biztonsági kihívások is vannak, igen, igazuk van, de természetesen itt a stabilitás is megemlíteném, hiszen eh, a mediterrán térség nem Afrika, a szomszéd. Itt van szükség stabil, demokratikus államokra. Így Marokkó tényleg eh, előrehaladott státuszt élvez. De ez a vállalatok számára is jó, hiszen a gazdasági válságban szükség van a nagyobb piacokra. Marokkó pedig nagyon aktív minden tekintetben, a pénzügyi szektorban, az infrastruktúrális szektorban, hiszen van hova befektetni. Vannak lehetőségek, hogy az európai vállalatok ott haszonra tegyenek szert. Feltett a kérdést, hogy modell-e Marokkó nem vagyunk modell, de szerintem a tapasztalataink jók lehetnek a többi ország számára is. Tehát a déli szomszédság számára. Marokkó végrehajtotta saját reformjait, de ezek nem voltak feltétlenül átfogóak, beszéltem az emberi jogokról, de beszélek még róluk, tehát minden tekintetben előre haladunk, erős demokratikus rendszert építünk az országunkban, hiszen ez a marokkói civil társadalom, a politikai pártok, a király akarata, hogy Marokkó a 21. századba lépjen. Minden nap ezért dolgozunk, és ezért van szükség a mély politikai reformokra. Természetesen a demokratikus értékek alapján. Egyetértek, hogy az Európai Parlament számára is tapasztalat ez, hiszen az Európai Uniónak is szüksége van oxigénre. A kérdésekben pedig együtt kell működnünk. Igaza van, igaza van a kollégámnak. Marokkó az elmúlt években fáradozott azon, hogy akik Európában jelen vannak, az, ők más helyzetet élveznek. Más a szubszaharai térség helyzete. Már 13 tárgyalási alkalom volt Marokkó és az Európai Unió között. Szeretnénk az Európai Unióval megállapodást kötni, amely realisztikus lenne és megvalósítható lenne. Hiszen mindkét dimenzióban működésileg és politikailag is el kell fogadnunk ezt, hiszen Marokkóban is megvan a civil társadalom. A mai Marokkó már nem csak egy tranzitország, a mai Marokkó a szubszaharai bevándorlók célországává is vált. Nagyon nehéz bizonyítani, hogy ki honnan érkezik. Marokkó egyedül nem tudja megoldani a problémát, és nem tudja a szubszaharai bevándorlás terhét egyedül viselni. Konferenciát is szerveztünk a bevándorlók tekintetében, és itt a bevándorlás, nem megalapítottuk, hogy az illegális bevándorlást és a hálózatokat kell küzdeni, meg kell könnyíteni a legális bevándorlást. A megvalósításon dolgozunk, a politikai akarat pedig erős. Vannak nehézségek, a nehézségeket pedig szeretnénk megoldani. A nehézség a bizonyításban van, tehát ki tudja bebizonyítani, hogy a bevándorlás legális vagy illegális. De együttműködünk ebben a kérdésben, és már 13 tárgyalási forduló volt. Nem könnyű feladat. Ami a Magreb országokra vonatkozik, a Magreb országok integrációja mindenképpen prioritás. Egészen egyszerűen azért, mert a nép akarata az, hogy legyen integráció. A legkülönbözőbb imperatívusok léteznek, mint például a biztonság. Most nem szeretnék pellengére állítani országokat, vagy felelőssé tenni őket azért, mert nem megfelelően folytatják a Magreb együttműködést. De már évek óta nem működik rendesen a szomszédaink, nem mutatnak olyan jeleket. Tudják önök is, hogy miért nem akarják a szomszédaink tovább kiépíteni a Magreb együttműködést. Feltette ezt a kérdést. A Magreb együttműködésnek meg kell történnie haladnia kell, hiszen Európa számára is fontos, hogy legyen egy szervezett országcsoport, amely bizonyos akár fejlesztési vagy biztonsági intézkedések mellett elkötelezi magát. A Magreb projektet meg kell valósítanunk, a kormányzatunk egyik prioritásáról van szó. Azonban Marokkó nem csak eltökélt, hanem meg is teszünk mindent azért, hogy az Európai Unió és a Magreb térség között konkretizálódjon az együttműködés. Már volt egy eh, együttes ülésünk az EU trojka és a Magreb országok között. Már egy eh, párbeszédet le is folytatunk. A regionális szinten megvannak még eh, az ellentétek. Ez a Magreb országok házi feladata, de Marokkó mindenképpen eltökélt, hogy folytassa az együttműködést. Most spanyolul beszélek, hogyha megengedik, mert igazából nem akartam erről a témáról ma beszélni itt. Hiszen az ülés témája az előre haladott státusz. De egy kényes témáról is szólnom kell, hiszen felvetették önök is. Ami az emberi jogokat illeti, ami a demokráciát illeti, Marokkó a régió egyetlen országa, amely emberi jogi bizottsággal rendelkezik, amely rendre találkozik az Európai Unióval is. Mindig megbeszélik az emberi jogi kérdéseket. Azonban a marokkói Szahara esetében nem emberi jogokról van szó. Tehát eh, ez egy más kérdés. Az ENSZ főtitkára is fáradozik a nyugat-szaharai problémán. Egy eh, informális, egy második informális megbeszélést is szeretnénk létrehozni, amelynek eh, célja az, hogy konstruktív eh, szakaszba vigyük a tárgyalásokat. A másik fél pedig kiélezte a helyzetet, a másik fél célja az volt, hogy kompromitáljon minket, és eh, hogy ne folytathassuk a tárgyalásokat. Mi politikai tárgyalásokat szeretnénk folytatni, hogy politikai megoldást találjunk a nyugat-szaharai problémára. Marokkó elkötelezte magát. Azért beszélek erről, mert felkértek rá. Mennyi időm van még? Hát már be kellett volna fejezni. De csak annyit szeretnék még elmondani, hogy ez az út Tindúban nem volt semmilyen családi háttérrel összekötött. Politikai célokat követtünk, és pedig külföldi szolgálatokkal való együttműködésben. Ez az emberi jogok instrumentalizációja volt. Marokkó nak pedig semmilyen rejtegetni valója nincsen az emberi jogi tekintetben. Szeretném megkérdezni, hogy az algériai elnök, amikor megkérdezték, hogy eh, hány élnek eh, szaharai lakosok Tinduban, nem tudott válaszolni. Neki is fel lehetne tenni ezt a kérdést. Grazie, signor segretario generale. Köszönöm szépen, főtitkár úr a bizottság delegáció vezetőjétől kérném szépen, hogy nagyon szintetikus legyen. A Bulgét miniszter úr már itt van a következő ülésre, és várakozik, már pár perc el kellett volna kezdeni. Köszönöm szépen, elnök úr. Madame Blottnak válaszolnék a legutolsó kérdése. Flott, Madame Flottnak. Nagyon röviden, ahogy az elnök úr is kért. Ugye, hogy vannak-e kritériumok a tekintetben, hogy egy ország demokratikus állapotát mérhessük? Nem, nincs. Kopenhága kritérium típus nincs. Ön egy nagyon jó kérdést tett fel, hiszen bizonytalanságban vagyunk valóban a hogy más országoknak adhatunk vagy nem adhatunk ilyen státuszt, hogy ha nincsenek kritériumok, akkor adhok. Az a kockázat, hogy adhok döntünk, és ennek rossz következménye is lehetnek. Aztán mit tehet a parlament, hogy annak érdekében, hogy a ö, helyzetet elemezhesse, és jobban képbe legyen? Hát vannak dokumentumok, azt mondja, ugye éves beszámoló a szomszédsági politikákról, vagy az akciótervek, marokkói akciótervek megvalósulásáról, tehát itt azért folyamatosan dokumentálódnak dolgok, a bizottság folyamatosan dokumentálja ezeket, a parlament pedig bármikor interpellálhat a bizottságnál. Jövő hétfőn egy fontos ülés van a Unió Marokkó között. Nos, ezen a tanácsülésen egy első mérleget próbálnánk vonni a státusz egyéves tapasztalatairól. Ez egy nagyon érdekes ülés és dokumentum kerekedik ki belőle, amin persze aztán lehet vitatkozni a parlamentben és plenáris szinten, vagy máshol, ahol erőteljesen lehet ezt a kérdést vitatni. Tehát a bizottság ebben teljesen átlátható tevékenységet folytat. Az önök dolga, hogy a végrehajtó szervet piszkálják, kérdezzék. Én fiatalabb koromban parlamenti képviselő voltam, és nem felejtettem egyáltalán el, hogy milyen információ szomj van a parlamenti képviselőkben. Egy másik kérdés, hogy ez modelle ez a előrehaladó státusz? Szerintem nem. Ez csak egy politikai tapasztalat elindítása, aztán értem én, hogy a különböző akademikusok, mint a barátunk itt, következetességet, koherenciát szeretne, szisztematizálna. Értem ezt a mentalitást, de azért hagyj emlékeztesek arra, hogy Pródi elnök úrral, amikor elindítottuk ezt a szomszédsági politikát, hát szóval azért lezárult két ország csatlakozási megállapodás, akkor úgy döntöttünk, hogy majd útközben meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy ez nem ideális, ugye itt de a, az előrehaladott státusz egy különleges helyzetre vonatkozik, ami egy marokkói evolúcióra vonatkozik, és azon szándékára, hogy Európához közelítő stratégiával akar rendelkezni. Levonjuk a következtetéseket. E, nekem ez még nem jelenti azt, hogy ez egy modell. Ez csak egy politikai tapasztalat, tapasztalás, aminek a végső célja nem a csatlakozás, hanem a, a maximális, lehetőséges maximális ö, közeledés, a társulás formájában esetleg. De nem kell feltétlenül koherenciát, meg következetességet találni. Egyiptom, Líbia, Marokkó teljesen más kérdések. A Mediterráneumban nem nagyon működik az Unió és a Mediterráneum kapcsolata. Egy kicsit megreket. Aztán vannak működő politikák az egyes országokkal, és ott nagyon nagy különbségek vannak. Ha Izrael bizonyos kérdésekben előbbre van, rendben van, ez nagyon örülünk, de ez nem késleltetheti Marokkot vagy más országokat, tehát esetről esetre kell eljárni, mielőtt még ilyen mega tervekkel állnánk elő, stratégiákkal, összevon dolgokkal. A Magreb Unió egy nagyon fontos dolog, és tisztelt képviselőknek azt arra emlékeztetném őket, hogy ugye a magrebi helyzettel kapcsolatban és annak potenciális fejlődéseiről volt egy kommuniké, annak idején nem akarták napirendre venni ezt a kérdést, ezt a témát, és szóval nem lehet kétség a tekintetben, hogy a bizottság akar tenni valamit annak érdekében, hogy a társul, társul országok előbbre jussanak. Nem mi fékezzük ezt. Az biztos. Az energetikai biztonság szempontjából van egy marokkói energiafejlesztési terv, amit az Európai Unió támogat, ez egyébként eh, párhuzamos azzal, ami Európában máshogy is történik, tehát a fogyasztást csökkenteni, eh, elősegíteni a megújuló energia elterjedését, és eh, bővíteni a forrásokat. Tehát a problémák analógok Marokkóban is az európaiakkal. Fosszilis energiája Marokkónak nincs, ezt mindannyian tudjuk van pénzügyi kooperáció, ami ezekben az években 80 millió euróra fog felkerekedni, ezzel kívánjuk támogatni a megfelelő energiapolitikát az országban, erőze, teljesebb hálózatokat létrehozva, Afrika déli részéről, Marokkon keresztül Európába jutó energia lecsapalásáról is szó van itt vagy eltérítéséről. Aztán szó volt itt sokat még pedig a emberi jogokról. A bizottság felé a kérdést konkrétan Angurakis képviselő úr tette fel, hogy mit szándékozik, stb. a bizottság. Nos, a Marokkóval kapcsolatban a bizottság és az unió álláspontja az, hogy a marokkói hatóságoktól számon kéri az emberi jogok tiszteletben tartását ott vannak az Európai Uniós országok nagykövetei. Az Európai Unió képviselője, ők gyakran üléseznek, találkoznak ezekben a kérdésekben, és magyarázatot szoktunk kérni a hatóságoktól mindarról, ami történik. Finanszírozunk NGO-kat, aktív civil szervezeteket, amelyek emberjogi kérdésekben tevékenykednek, és akik egy részvételi demokráciáért küzdenek, de a finanszírozás tekintetében nekünk az emberjogi szempontból egyébként megfigyelői funkciónk van, konkrétan és pontosan is elmondhatjuk, hogy mit teszünk, hogyha megkeresnek minket. Egyébként önök is ismerik a bizottság feladatait e területen. Az európai külpolitikát minősítő jelentősége van ennek a kérdésnek. Mi nagyon gyakran és a partnereink szerint túl gyakran szorgalmazunk ezt a kérdést. Nos, mindig is világos volt a bizottság álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mi mindig azt hangoztattuk, hogy fenntartás nélkül az ENSZ erőfeszítéseit támogatjuk, a főtitkár, illetve annak rendkívüli megbizotjának erőfeszítéseit, hogy megoldás legyen ebben a kérdésben. Brüsszelben én magam fogadtam a poliszárió képviselőit a hivatalomban, a marokkai hatóságokkal folyamatos kapcsolatban vagyunk. Világos, hogy tárgyalásos politikai megoldásra van szükség, még pedig az ENSZ keretein belül. Ez a mi álláspontunk. Persze vannak olyan tagállamok, amelyeknek egy kicsit más az érzékenysége és más az álláspontja, és a bizottság azonban ezen a ponton van. Befejezem itt, elnök úr. Köszönöm szépen, Landabur úr, mondja az elnök úr, és Mm, barátunk Antonio Pancéri úr zárná ezt a kérdéskört a Magreb Arab Unió delegációjának vezetője, siet sietnem kell, nagyon gyors leszek. Jó, la Commissione Affari Esteri e Köszönöm mindannyiuknak, a külügyminisztériumi főtitkár úrnak és a szervezőknek is ezt a lehetőséget. A három előadóval nagyon sokat beszéltünk, vitatkoztunk már e, ennek a közös dokumentumnak az innovatív szerepéről. Én szeretném ennek egy e, sajátosságát hangsúlyozni ennek a dokumentumnak, egy a sajátos aspektusát. E, végre lehetőség nyílik arra, hogy egy vegyes parlamenti bizottságot hozzunk létre, parlamenti vegyes bizottságot, amiben őszintén beszélhetünk ebben a bizottságban. Olyan témákról is, amelyek itt is előkerültek, felmerültek, mi figyelemmel fogjuk kísérni ennek az előrehaladott státusznak az állapotát. Egyébként a Magreb térségnek egyik moderált szereplője Marokkó, és feltétlenül fontos szereplője, a külpolitikai és szomszédsági kapcsolatokban Valóban az integráció megerősítése szempontjából nagy mértékben járul hozzá a jobb, megfelelőbb gazdasági, szociális állapotok kialakításában. Nem akarok ezen túl sokat elidőzni, ezt már megvitattuk többször. Két utolsó aspektusra térnék csupán ki. A politikai síkon Amráni főtitkár úr a különböző dolgok között, amelyeket említette, hangsúlyozta, hogy a marokkai királyság hogyan hozott létre egy szorosabb kooperációs mechanizmust az Európai Unióval, az ENSZ emberi jogi szervezetével egyetemben, és a bizottság képviselőjének szavait is újra idézném, hiszen itt erősebb elkötelezettség merül föl. Az emberi jogok szempontjából, a személyes jogok szempontjából, a szabadságjogok szempontjából számunkra pont ma, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lép, ez egy nagyon fontos kérdés, halmaz. Az a véleményem, hogy megfelelő térben megfelelő módon kell tudnunk ezt a kérdést megvitatni. Egyfelől monitoring politikákat tervezve, és figyelemmel követve az egész evolúcióját ennek a kérdésnek, hogy legyen egy megfelelő, specifikus fejezet ennek a kérdésnek. Másfelől pedig a civil társadalom szervezet formáit kell bevonni, ne féljünk a párbeszédtől, a vitától, egy kapcsolat erősítő folyamatban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ennek kell megteremteni annak feltételeit, hogy a gazdasági, szociális integráció is erősebb legyen, és maga a demokratikus szint is magasabb legyen ebben az országban. Ezért lenne fontos ebben a az irányban tevékenykedni, és én mindenek előtt azt remélem, hogy ehhez minden parlamenti képviselő hozzá tud járulni a vegyes bizottságban, amely meg fog alakulni, annak érdekében, hogy minél előbb elérjük ezeket a célokat, és feloldhassuk azokat az ellentmondásokat, amelyek itt korábban, decemberben is előtte a különböző státuszokkal kapcsolatban felmerültek. Nos, komolyan kell ezt tevékenykedni, ezt a célt elérjük. Köszönöm szépen! Én köszönöm, mondja az elnök úr, minden előadónak, valamint a delegáció elnökének, és aki utoljára szólt. Ö, nagyon produktív volt ez a találkozó, és most áttérnénk, ö, amihez két perc szükségünk van, hogy egy kicsit átalakítsuk az asztalt a következő etapunkra. Colleghi, per favore, prendete posto, possiamo... Kedves kollégák, kérném szépen, hogy foglaljanak helyet. Egy kis késéssel talán megkezdhetjük azért az Egyiptomi Arab Köztársaság külügyminiszterével az eszmecserét Ahmed Abdul Geitel. Addig is, amíg helyet foglalnak, mivel ma még elfelejtettük egyébként elfogadni a napi rendünket, ezt most megtehetjük, és el szeretném mondani önök Mariettnek, hogy Mariette Sákéval való eszmecsere kapcsán a mai szexülésben nem tudjuk megtartani a harmadik témánkat, vagyis a négyes napi rendi pontit, hiszen mindenféleképpen szükségünk van a bővített elnökségi ülést megtartani, amely egyébként a most kijavít a kollega, nem meghallgatás lesz a, az unió ö, képviselőjével, hanem csak beszélgetés. Ö, most pedig rátérnénk azzal a következő napi rendi pontra, hogy szeretettel köszöntjük miniszter urat, együtt természetesen a másik országok kapcsolataival foglalkozó kedves kollégákkal, akik itt megjelentek, és ha megengedik, csak néhány bevezető szóval élnék a mai látogatás kapcsán. Ugye e, pontosan azt hiszem egy évvel ezelőtt volt előző látogatás a miniszter úrnak itt a parlamentben. Ennek nem annyira szimbolikus jelentősége fontos, hanem a tényleges jelentőség, amit tulajdonítunk neki, mi is és önök is, ugye országa a közelkeleti bonyolult helyzetben nagyon fontos szerepet tölt be. Az Európai Parlament egyébként nagyon nagy figyelemmel kíséri az ön régiójában alakuló helyzetet, és ez az oka annak, hogy a bizottságunk újra alakítsa a közel-kelettel foglalkozó munkacsoportot, amit egy nagyon kedves barátunk, kollégánk és Európai Parlament volt elnöke vezet, Pöttering úr. Nagyon türelmetlenek vagyunk, miniszter úr, hogy megismerjük az ön álláspontját a folyamattal kapcsolatban, valamint a palesztin közi, közvetítő, mediáló tevékenységet, amelyet országa végez. Vannak itt bizonytalanságok, vannak itt bizonytalan dolgok, helyzetek a közelkeleti szituációban. Mahmoud Abbas, palesztin elnök, kiengyensúlyozottan tárgyalt, hozzáértően tárgyalt ebben a nagyon bonyolult kapcsolatrendszerben, és úgy döntött, hogy a következő választásokon nem jelölteti magát, ennek megfelelően nem is ismerjük egyébként még a pontos dátumát a következő palesztin választásoknak. Ugye szóba kerül a moratórium dátuma az izraeli települések kapcsán az izraeli kormány egyébként kizártnak tartja a Kelet-Jeruzsálem térségét ebből a kérdésből. Nos, egyidejűleg a konfliktus megoldása olyan értelemben, hogy két szuverén állam jön létre, egyre sürgősebb. Ez a szenárió hát elég komoly terhet jelent a mi mediterrán örökségünkben. A az Európai Unió mediterrán külügyminiszteri ö, találkozónak a törlése, csúcsnak a törlése, ez, ez bizonyítja. Az, hogy az önországa ö, társelnökli ezt a, az együttműködést, ez még inkább indokolja azt, miniszter úr, hogy ön legyen az, aki a többoldalú kapcsolatrendszerről véleményt mondja. Anélkül, hogy tovább húznám az időt, megadom önnek a szót, annyi idő van a rendelkezésre, amennyit gondol, de minél kevesebbet beszélünk mi, annál többet beszélhetnek majd a kollégák, és önnek még természetesen sok ideje lesz válaszolni erre. Miniszter úr, önje szó. Thank you, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rendkívüli lehetőségben van részem, hogy egy éven belül kétszer is ellátogathattam eh, ebbe a parlamenti szakbizottságba. Ez mutatja országom eltökéltségét, Egyiptom eltökéltségét, ami a kapcsolatok erősítését illeti az Európai Parlamenttel. El kell mondjam a következőket. Igen, egy olyan térségből érkezek, amelyről nem mondanám azt, hogy problémákkal, nagyon súlyos problémákkal küzdő térség, de egy olyan térségről van szó, amely megpróbál úrra lenni a nehézségeken. Ahogy ön joggal hangsúlyozta ki, a közelkeleti probléma, a palesztin-izraeli vita, az arab-izraeli vita, egy aspektusa az, azoknak a problémáknak, amelyek sújtják a térséget. Szudán helyzete nagyon problematikus, nagyon érzékeny gondokkal küzd, uh, Afrika szarva szintén, Szomália, a kalózkodás a káosz eluralkodása mind nehézségeket jelentenek. A Mediterrán Unió, amely Párizsban alakult meg 2008. júliusában, azóta stagnál, létrehozása óta stagnál, miniszteri szinten vonatkoznak meg, valósulnak meg a találkozók a titkárság segítségét kértük, amely bármi, amivel mi megállapodunk, ennek megvalósítását segíthetni. Egy olyan térségről van szó, amely nagyon fontos a világ stabilitása szempontjából, mivel az energia 60%-a ebben a térségben termelődik ki az arab félszigeten és a golf bőtérségében. Van egy másik probléma, ami szintén fenyegeti ezt a szoböltérséget, ez pedig az egyre fokozódó feszültségek Irán és nyugati országok között, az ENSZ biztonsági tanácsának öt állandó tagja, Németországgal kiegészítve ezek az országok. Tehát egy olyan térségről van szó, amely megérdemli a figyelmünket, egy olyan térségről, amely hajlandó a világ többi részéhez csatlakozni, de meg van kötve a keze részben, pontosan az, ami azok azon problémák miatt, amelyek az, ebben a térségben élő emberek helyzetét megnehezítik. Szívesen válaszolok az önök kérdéseire, a kollégák és barátok kérdéseire, függetlenül attól, hogy ezek eh, a palesztin párbeszédhez kapcsolódnak-e, a palesztin-izraeli tárgyalásokhoz, a szudáni uh, helyzethez, a Mediterrán Unió munkájához. Köszönöm szépen, rendelkezésükre állok, parancsoljanak. Köszönöm szépen, miniszter úr, most pedig megadnám a szót Marize Matthias kollégának, aki a Masrek delegáció elnökét képviseli. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt valóban helyettesítek a Lisszabonban tartózkodó elnök helyettest. Nyilvánvalóan én is szeretném megköszönni önnek, miniszter úr, az elmondottakat. Ebben a rövid bevezetőben e, könnyen érthetővé válik az, hogy mennyire fontos ennek a régiónak a helyzetét elemezni eh, a gazdasági kihívások tekintetében, szociális kihívások szempontjából, ezek hatalmasak. Mint ahogy ezt mindenki jól láthatja. Szeretném hangsúlyozni az Európai Parlament és az egyiptomi hatóságok közötti kapcsolatok mikéntjét, főleg a második delegációnak hála is. Több látogatás volt, rendszeres látogatások, akár a mi delegációnk ott, az ottaniak itt. Egy nemrég történt kairói látogatást említhetek mindenek előtt. Nos, a erre vonatkozó jelentés egyébként mindenkinek itt a rendelkezésére áll. Szeretnénk újra hamarosan találkozni, tehát Nyilvánosan talán még az ütemtervét, agendáját még nem célszerű meghatározni a találkozóknak, de hamarosan napirendre kerül. Inkább ma kéne itt az időt a lehető legjobban kihasználni annak érdekében, hogy megismerhessük az önök kérdéseit. Bármely képviselőnek van kérdése, ez elmélyítheti a párbeszédet, akár az említett témákban, akár másokban. Köszönöm szépen! Én köszönöm, mondja az elnök úr. Most akkor kezdjük meg magát a vitát. Elsőként Szalafránka kollega kért szót, akinek megadom a szót, és kérem őt is, hogy két percben korlátozza magát. Köszönöm, elnök úr, Isten hozta, miniszter úr, és nagyra értékeljük a látogatását, a készségét, hogy eszmét cseréljen velünk Masrek delegáció képviselével. Ugye hallhattuk a gyakori kapcsolatok említését, Pöttering elnökünk tavalyi látogatását, és nagyon gazdag egyáltalán a két oldalú kapcsolatrendszer. Az Európai Unió első számú ö, gazdasági partner ö, az országnak. Mert tudni szeretném, miniszter úr hogy miként látja azt, ahogy az amerikai vezetés a konfliktus kezelésbe be akar vonni különböző tényezőket. De illetve pontosabban mi az ön véleménye a közelkeleti helyzetről, és mi az oka a tárgyalások újraindításának mindenek előtt? Érdekes lenne azt is megtudni, hogy milyen perspektívákat lát. A, azon nehézségek után, amelyeket tapasztalhattunk itt a helyzetjavítással kapcsolatban. E, továbbá azt is tudni szeretnénk, hogy ilyen átmeneti gazdasági helyzetben hogy érinti a válság az országot, e, az Nemzetközi Bíróság tevékenységbe való bevonása és az országának, hogy érinti az országot. Betartotta az időt, mondja az elnök úr. Miniszter úr, miniszter úr, a Mediterrán Unióról beszéltünk, és leszögeztük azt, ami nyilvánvaló, hogy érzékelhető egy bizonyos stagnáció a szervezetben. Nagyon sokan ebben a parlamentben aggódnak és meg vannak lepve emiatt a helyzet miatt. Az a benyomásunk, hogy a mediterrán unió gondolata, amelynek az önök országa az elnöke, Franciaországgal együtt. Azt gondoljuk, hogy ez egy eh, pragmatikusabb és eh, specifikusabb eh, hozzáállást, elképzelést képvisel majd Európa és a mediterrán térség déli és kereti része között. Egy olyan uniót akar létrehozni sárközi, amelynek tervei vannak jelenleg, azonban úgy tűnik, hogy az izraeli-palesztin konfliktus problémáival foglalkozik, és a multilaterális Barcelona folyamattal, amely a rövid távú válságmegoldásban fontos szerepet töltött be. Isztambulban a találkozókat felfüggesztették, voltak miniszteri szintű találkozók, de nagyon nehéz ezeket létrehozni. Úgy tűnik, hogy egy új impulzusra van szükséges, és valamiféle tisztázásra. Miniszter úr, lehet, hogy tudna néhány dolgot mondani arról, hogy ön hogy látja a helyzetet, ami a kapcsolatokat illeti a mediterrán térség és az Európai Unió között, illetve a közel-keleti közel válságot illetően a folyamatot fel kellett tartóztatni, egészen addig a konfliktus nem sikerül megoldani, vagy a legjobb megoldás az lenne, hogyha a mediterrán unió nem működne tovább. Due minut. Köszönöm, Lenz kollégának adom meg a szót két percre. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Madame l'Ambassadeur. Miniszter úr, elnök úr, köszönöm szépen, követ úr. Nagyon rövid leszek. A palesztin válságra térnénk vissza, és arra tényre, hogy egyrészt létezik a palesztin hatóság, másrészt pedig a Hamas a vezetben Tudjuk, hogy az egyiptomiak minden tőlük telhetőt megtesznek, annak érdekében, hogy a békés megoldást támogassák. Fontos, hogy valamiféle megértés alakuljon ki. Látnak -e önök lehetőséget arra, hogy ezt a konfliktust meg lehet oldani? Vagy pedig azt gondolják-e, hogy a palesztin tábor úgymond keményíti a pozícióját. Úgy tűnik, hogy ez megakadályozza a további előrelépést a konfliktus megoldásában a palesztinok és az izraeliek között. Lehetünk cinikusak, de vajon ki profitál mindebből? létezik a palesztin hatóság, és a Hamas, akik nem tudnak egyetérteni, ez kinek az érdekeit szolgálja? Köszönöm. Köszönöm, Neitz képviselő, most pedig Puerta kollégának megadom a szót két percre. Köszönöm szépen, Puertas képviselő. Köszönöm én is a külügyminiszter úrnak, hogy eljött. Néhány rövid kérdésem lenne. Először is. Egyiptomban. A legutóbbi svájci referendum eredménye a minaret betiltások, építésének betiltásáról hogy élték meg. A kopt, egyiptomi kopt kisebbség mennyire aggódik most? Második kérdésem az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban. A tárgyalások ugye, mint tudjuk, megrekedtek. Az Európai Unió jelenleg semmilyen kezdeményezéssel nem lép fel, saját kezdeményezéssel, aminek révén visszatérhetnénk a tárgyaláshoz. Egyiptom privilegizált partnere az Európai Uniónak. A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. Egyiptom nem tett valamit, hogy politikai megoldást találjanak a konfliktus megoldásra. Illetve hát mit tett az Európai Unióval való kapcsolatai révén Egyiptom, hogy világosabb szerep legyen betölthető, akár az unió részéről is, az a probléma Azt Köszönöm. Puerta. Köszönöm, Puertas képviselő, Pöterénk képviselő, szó két perc elég. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy Gájter külügyminiszter urat fogadhatjuk újban a házban. Nagyra értékeljük mindazt, amit Egyiptom tesz a béke folyamat keretében közel-keleten. És ez egy kísérlet, sajnos nem olyan sikeres, mint amennyire szeretnénk, de Egyiptom nagyon sok jó indulatról tesz tanúbizonyságot, jó akaratról, és ezt el szeretném ismerni. Szeretnék néhány megjegyzést Izrael és Palesztinával kapcsolatban, illetve a kettő kapcsolatáról. Azért mondom el mindezt, mert vendégeink is vannak. Itt Európában, e, és ez a legtöbbekre vonatkozik, nem fogjuk megengedni azt, hogy Izrael biztonságát megkérdőjelezze bárki is. És hogyha egy állam elnöktől az el, a e, térségből, azaz az iráni elnöktől azt halljuk, hogy ő tagadja a holokausztot, illetve Izrael létjogosultságát eh, kérdőjelezi meg, akkor ez eh, egyértelmű ellenállásunkba ütközik. Ez, ehhez szeretném még hozzátenni azt, hogy ehhez hasonlóan legalább annyira eh, elfogadhatatlan az, hogy Kelet-Jeruzsálemben tovább bővíti a településeket Izrael és Palesztinában, és nem jött el annak az ideje, hogy az ENSZ ezzel foglalkozzon, Eh, hiszen soha nem lesz eh, béke a közel-keleten, ha Izrael és Palesztina mind a két fél eh, nem kapcsolódik a, bele a megoldásba, és mindenkinek joga van a békés keretek között való élethez. Nem gondolja ön azt, hogy eljött annak az ideje, hogy az ENSZ a települések kérdésével foglalkozzon, és Palesztina végre önálló államá válhasson. Köszönöm. Pöttering, la parole. Köszönöm, Pöttering képviselő. Két percre megadom a szót Moniz kollégának. Sí, eh, gracias, presidente, y muchas Köszönöm, elnök úr és miniszter úrnak is köszönöm a megtisztelő jelenlétét. Én is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik aggájaikat fejezték ki a Egyiptom által társadalmakult mediterrán unióval kapcsolatosan, de ezen kívül hogy itt mikor, mit kíván tenni Egyiptom, tehát egy második kérdésem is lenne, olyan területeken, mint a kutatás, fejlesztés, kulturális kapcsolatok, mi, a, mi várható? Azt szeretném pontosabban tudni, hogy e, itt szó lehet előrelépésről, tehát van-e annak perspektíve, hogy Egyiptom és előre haladott státuszú ország gáváljon, ugye erről volt szó Marokkóval kapcsolatban a korábban. Mi a perspektíva ebből a szempontból? Köszönöm, mondja az elnök úr, most pedig Vájgol kollégája, szó két perc. Grazie, Uh, Spoštovani gospod minister, neenotnost palestincev nas seveda skrbi in zaposluje. Köszönöm, elnök úr. Minket is aggaszt a palesztin egység hiánya. Önnek van a többieknél jóval nagyobb lehetősége, hogy ennek a problémának a megoldásáért tegyen. Ö, olykor ez a, az egységhiány valójában mindenféleképpen azt kell mondani, hogy olyan problémát képez, ami a, amit nyilvánvalóan a palesztin hatóságok megkívánnak oldani izrael szemben is, és azt kérdezem ezzel kapcsolatban, hogy a béke folyamatban Egyiptom és Izrael miről ö, tud beszélgetni, vitatkozni konkrétan? Köszönöm, Weigl képviselő, megadom a szót, kérem kollégának két percet. Grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Egyiptom szerepét nagyra értékeljük a stabilitás kialakításában, a földközi tenger térségében, és üdvözlöm az egyiptomi diplomácia erő feszítéseit. Az izraeli és palesztin konfliktusban betöltötte egy egyeztető szerepért. Aggaszt bennünket a gázai jövezet a helyzet, illetve a szomszédos térségektől való izoláció. Egyiptom annak van egy ö, áthaladási pontja a gázai határövezettel, és javítson ki, ha nem így van, Egyiptom ho- hogyan tudott éveken keresztül a gázai jóvezetben a humanitárius helyzethez hozzájárulni, illetve a világ többi részétől való izolációhoz. Köszönöm, kérem képviselő Raucsek képviselő szó két perc Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Én meg szeretném kérdezni önt Afganisztánról az amerikai elnök valószínűleg bejelenti az amerikai csapatok növelését, a britek is több csapatot küldenek, 500 katonával többet. Ön mit gondol Afganisztánról, Pakisztánról, az ön véleménye szerint mi legyen a stratégiánk a katonai jelenlét erősítése hozzájárul a probléma megoldásához. Hatékonyak vagyunk-e a középtágú stratégiával, az exit stratégiával, mik kell, hogy legyenek a céljaink? Köszönöm szépen. Köszönöm, Rauce képviselő, most pedig Bárbanova kollégája szó két perc elég. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Öt miniszter úr, és két kérdést szeretnék Önhöz ér, intézni. Iránnal kapcsolatban egy kulcsfontosságú szereplő a térségben jelenleg számos hajó érkezett a térségbe, a Hizbollahnak szállítva számos fegyvert, és néhány héttel ezelőtt az iráni nagykövet járt itt, és tagadta ezeket az információkat. Ön mit gondol erről? A második kérdésem pedig az iráni tisztviselők bejelentésére vonatkozik az öt atom erőművel kapcsolatban. Ön mit gondol mindezekről a kérdésekről? onorevole. Köszönöm. Képviselőasszony, Gualtieri kollégája szó két perc erejéig. Én köszönöm. Köszönöm miniszter úrnak is, aki felszólalásában utalt az afrikai szarv vagyis Szomália helyzetére. Az a régió, ahol az Európai Unió erőteljes kötelezettséget vállal az Atalanta misszió keretében, és az Európai Parlament támogatásáról biztosította ezt a vállalást, és hangsúlyozta annak szükségességét is, hogy a mélyebb okait is vizsgáljuk meg a kalózkodásnak, és ebben az értelemben próbál a, az európai misszió is eljárni Szomáliában a véleményére volnék kíváncsi a Djibouti folyamat haladásáról, valamint arról a szerepről, amit az Európai Unió betölthet az, Euró- az Afrikai Unió mellett, nem csupán az átmeneti szövetségi kormány támogatásában, hanem egy regionális ö, megközelítés szempontjából is. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Takula kolléga fejezni be két perc Köszönöm. Elnök úr, szeretném megkérdezni a tisztelt minisztertől, hogy a közelkedeti béketárgyalások tekintetében felmerül egy kérdés. A parlamentben is eh, szerveztünk már meghallgatásokat, és sikerült a tárgyalófelekkel tárgyalnunk itt már. Szeretném megkérdezni, hogy eh, Egyiptom hogyan eh, áll a hadifoglyok tekintetében. Tehát mit tehet Egyiptom abban a tekintetben, hogy a Hamas engedje szabadon az izraeli katonát, hiszen halljuk, hogy rossz állapotban van. Szeretném megkérni, hogy vesse latba tekintélyét, és ebben az esetben nyújtson segítséget, amennyiben lehetősége van rá. Köszönöm. Köszönöm, Teklor, akkor most megadnám a szót a újra a miniszter úrnak. Elég szép számú kérdésre van lehetősége válaszolni, és nagy érdeklődésre várjuk, amennyi időre szüksége van. Thank you, Köszönöm, elnök úr. Az összes kérdést megkaptam? Mert ha ez mind, akkor most örömmel megválaszolom őket körülbelül éjféli 12 óráig. Tehát, hogyha az első kérdést válaszolom meg először, hogy mi a véleményünk az új amerikai adminisztrációval kapcsolatban, tehát, hogy a tárgyalások beindítását. Azt mondanám, hogy az amerikai adminisztráció jó akaratról tesz tanúbizonyságot, hogy akar tenni valamit már az Egyesült Államok elnökének kinevezése napján tanúbizonyságot tett erről. George Mitchell szenátort különleges képviselőnek nevezte ki, a szenátor pedig jön, megy, jár. Az adminisztráció arra koncentrált, hogy megpróbálja a folyamatot úgy irányítani, hogy megértést hozzon létre Amerika és Izrael között. Felszólította Izraelt, hogy a település politikájában hirdesse moratóriumot Kelet-Jeruzsálem tekintetében is, és azon arab országok, amelyekkel nincsen kapcsolata elindulnának azon az úton, hogy izrael kiépítik kapcsolataikat. Egyiptomban az volt az álláspontunk, és önök így próbálják megközelíteni a problémát. Igen, támogatjuk, és segítünk. Azonban az egyiptomi álláspont mindig az volt, hogy nézzük meg a végjátékot. Nézzük meg, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Orosz Föderáció és az ENSZ, tehát a kvartett, hogyan viszonyulnak a település politikához. Tehát a dolog végén ez áll. Tehát itt a palesztin állam határaira figyeltek, tehát amennyiben palesztin állam létrejön, akkor ennek a határai hol lennének. És egyezünk meg -e ezen állam határaiban. Tehát a határokról való vita jellemezte a tárgyalásokat. Izrael olyan területeken van jelen, amelyeket 67-ben szállt meg, Azonban ezek a területek eh, megfelelnek azon területek nagyságának, amelyeket 67-ben eh, foglaltak el, és amelyeket a palesztinok vesztettek el. Tehát ez körülbelül 6600 négyzetkilométernek felel meg, tehát 6200 6216 négyzetkilométer ezen a területen engedné meg Izrael a palesztinoknak a saját igazgatást. Tehát bármi legyen a határokon belül, Izraelben vagy Palesztinában, a palesztin államban, ez lenne a legkönnyebb megoldás. Ma az izraeli miniszterelnök azt mondja, hogy Izrael kész, hogy moratóriumot hirdessen meg Cisjordánia tekintetében, illetve Júdea és Szamária területén. Hogyha Júdeában és Szamáriában jön ez létre, akkor az azt jelenti, hogy ezek nem palesztin területek. Ez egy nagyon veszélyes megközelítés. Tehát azt mondta, hogy rendben van, Cisziordániában leállítják az építkezéseket, hiszen ez az a terület, amit visszaadtak a palesztinoknak. Viszont, hogyha Judea és Szamária területekről is szó van, akkor az nem tartozna Palesztinához. A második megjegyzésem az lenne, hogy az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy Jeruzsálem Izrael szuverén fővárosa. Izrael kelet Jeruzsálemet 67-ben annektálta, tehát erről nem lehet tárgyalni. Ha egy palesztin ilyen alapon akar tárgyalni, akkor igazából főbe is lőheti magát, mert Kelet-Jeruzsálem Izraelhez tartozik, a közös zsidó-arab-keresztény város. Tehát arab vezető ilyen kijelentést nem tud elfogadni. A miniszterelnök ezen az alapon akar tárgyalni. Pillanatnyilag Éppen ezért zsákutcába jutottak a tárgyalások. Nincsen békefolyamat. Nincsenek békefáradozások, és minden stagnál. Feltehetik a kérdés, hogy mi lehetne a kiút. Egyiptomi külügyminiszterként azt mondom, hogy a kivezető út egyik lehetséges változata az lenne, hogy az EU, az Egyesült Államok, Oroszország úgy döntenének, hogy nyilatkozatot ad ki a kvartett, plusz a biztonsági tanács. Senki sem mondja, hogy ez egy oktrojált megoldás lenne. Azt mondom, hogy a települések paramétereiben kellene megállapodni, tehát hogy létrejöjjön palesztin állam, ennek a palesztin államnak lenne egy összefüggő területe, tehát nem kantonális rendszer lenne folyosókkal, és hogy mindenhol izraeli autópályák lennének. Tehát egy összefüggő terület lenne fontos, és pedig arról a területről van szó, amelyet Izrael 67-ben megszállt. A Izrael biztonságát garantáló intézkedéseket is meg kell hozni, hogy Izraelt ne fenyegesse az új palesztin állam, vagy a Jordánon túli területről ne fenyegessék. Elérhetünk bizony, hogyha meg állapodunk ezekben a paraméterekben, akkor az izraeliek és a palesztinok kitárgyalhatják ezeket a feltételeket. Hiszen eh, az ő dolguk az, hogy ezeket megtárgyalják. A település politika tekintetében, tehát vagy a biztonsági tanácssal, vagy a ENSZ közgyűlésével kell előbbre lépnünk. Sajnos Líbia, amely tagja a biztonsági tanácsnak december végéig úgy viselkedett az elmúlt tíz napban, hogy megpróbált egy határozat tervezetet beterjeszteni a biztonsági tanács elé az izraeli település politika felfüggesztését javasolta. Tehát csak azt javasolta, hogy a települések építését palesztin területeken függesszék fel. Hiszen, hogyha a palesztin területekre izraeli lakásokat, házakat építenek, akkor nem marad a palesztinoknak területe, ahol államot alapíthatnának. És ezt a határozott tervezetet mégsem terjesztették elő. Hogyha nem vagyunk, nem veszük komolyan azt, hogy Izraelnek eh, be kell szüntetnie a települések építését, akkor a két államos megoldás eh, elvész. A két államos megoldás lehetősége elvész. Három opciónk van. Tehát három opció létezik minnyájunk számára a jelenlegi helyzet az, hogy az izraeliek és a palesztinok tárgyalnak, amennyiben nem tárgyalnak, akkor egyéb két opció marad. Az egyik, az erőszak, a háború, terrorizmus, öngyilkos merényletek, ez a nagyon szomorú történet, amely az elmúlt 15 évben lejátszódott. Gyilkolások lesznek, vér fog folyni, és ettől összeborzongok. Ez is egy opció, de ezt senki nem akar elfogadni. A másik fennmaradó opció, hogy nem csak olyan országokat érint majd a háború és a véröntés, mint Egyiptomot, Jordániát, Szíriát, Irakot, hanem átcsap Európába. Hiszen a mediterrán térség itt van a szomszédban. És ez lenne a végső opció. De amennyiben az izraeliek elfogadják azt, hogy tehát az izraeli különösen nem fogadják el a javaslatokat. Több nyomást kell Izraelre gyakorolni, el kell érni, hogy felfüggesszék a települések építését, üljenek le a tárgyalóasztalhoz, és pedig ne Judea és Samária opciójával, hanem Cisjordánia opciójával. Így lehetne békét elérni. Én nem hívnám egy béke folyamatnak, mert a folyamat az, az zajlik. Részt vettem egy konferencián 91-ben Madridban, akkor külügyminiszter helyettes voltam. Az akkori egyiptomi külügyminiszter azt mondta, Yitzhak Samirnak, hogy szeretnénk a tárgyalást újraindítani, és Samir meg azt mondta, hogy hallgasson ide, én nem fogok a palesztinokkal tíz évig tárgyalni, és semmit nem kapnak. A probléma csak rosszabbodott. Cselekedjünk, mert ha nem cselekszünk, még rosszabb lesz. Európának igenis van szava. Európa nagyon közel van, Európának megvan a potenciálja, Európának megvan az egysége, Európának megvan a jogalkotó parlamentje, ez pedig tárgyalhat az izraeli hatóságokkal. A béke folyamatról még elmondanám, hogy megpróbáljuk összehozni a palesztinakat az izraeliekkel. Már egy bizonyos egyezményt is, egy megállapodást is elértük, és pedig az, hogy a Hamas és a Fatah együtt működjenek, amíg a választásokra kerül sor. Abban a pillanatban, ahogy a választásokra sor kerül, a győztes kormányt alakít. Mi pedig azt látjuk, hogy amennyiben megosztottak a palesztinok, a béke esélyei csökkennek, és a palesztin nemzeti mozgalom egysége veszélybe van, és ez csak Izrael érdekét szolgálja. Ha a palesztinok megosztottak, Izrael megnyerte a játszmát. Az államot nem csak a palesztinok, vagy az, íz, az árat nem csak a palesztinok, vagy az izraelek fizetik meg, hanem minnyáján. A palesztin hatóság a Hamasznak bemutatott egy eh, megállapodást de a Hamas nem volt hajlandó aláírni ezt az egységre felszólító egyezményt. Reméljük, hogy Egyiptom segítségével a rivalizáló palesztínokat tárgyalóasztalhoz ültethetjük, és elérjük, hogy aláírják ezt az együttműködési nyilatkozatot. Január 24-én egy palesztin szerv sem lesz legitim. A parlament is illegitim lesz, az elnökség is, az összes palesztin intézmény nem lesz legitim. Kivéve, hogyha a palesztin elnök kiad egy elnöki dekrétumot a palesztin alaptörvény alapján, hogy elérjen egy áttörést a rivalizálódó csoportok között. Lehetséges ez? Szerintem igen. Elképzelhető. És biztos vagyok benne, hogy eh, mi támogatnánk a palesztin elnököt, hiszen hogyha nincs egység, akkor katasztrófa lesz. Tehát ennyit szóltam volna a palesztin-palesztin kérdésről. A Mediterrán Unióra áttérve, a Mediterrán Unió nem stagnál. Nem is stagnált. De egy miniszteri konferencia, ami nem jött létre, nemet bizonyítja, de volt környezetvédelmi, vízügyi, technológiai konferencia. Ami stagnált, az eh, a titkárság összetétele. Amennyiben nincs titkárság, amennyiben nincs főtitkár, akkor eh, a projektek eh, megvalósítása nem igazán zajlik, és van hat fő projekt, amerre koncentrálnunk kell. Vasárnap találkoztam a francia és spanyol külügyminiszterrel. A spanyol, mint a következő soros elnökség vezetője, a francia, meg mint a kezdeményezés társelnöke volt ott. Úgy gondolom, hogy amiről tárgyaltunk, az reménykedésre ad okot, hogy nem sokára heteken belül, maximum heteken belül beindul a titkárság, és teljes mértékben megállapodunk abban, hogy a hat főtitkár helyettesnek milyen felelősség de lesz. Ennyit a Mediterrán Unióról. Nem gondolom, hogy a palesztin-izraeli vita a kezdeményezésre kihatással van. Miért nem? Hiszen ez a kezdeményezés olyan projektekre koncentrál, amelyek a mediterrán térségnek, Európának, a délnek hasznosak, és nem politikai jellegű. A politikai témák ezt kiel, kiegészítik, segíthetnek az áttörésben. De hogyha megvan a titkárság, akkor lesz egy palesztin és egy izraeli főtitkár helyettes. Mind a ketten ott fognak ülni egy asztalnál minden reggel, együttműködnek a kollégáikkal, a főtitkárral, hogy működjön a kezdeményezés. Volt még egy kérdés. Egyiptomról, illetve a gazdasági válságról, hogy az egyiptomi gazdaságra hogyan hat ki a válság. 2008-ig 3%-os gazdasági növekedésünk volt. 2009-re 8%-ot terveztünk, és igazából ami megakadályozott minket a további fejlődésben az az volt, hogy nem volt elég vasút, és nem volt elég közúti infrastruktúra. És egyszerűen nem tudtuk logisztikailag megoldani az export-import fejlesztését. Tehát több vasútra és több autópályára van szükség. Nagyon ambiciózusan dolgozunk ezen. Akkor jött a gazdasági válság, és 4,3%-os, 4,4%-os lett a gazdasági növekedés. Tehát néhányan azt mondanák, hogy 4,4% az nagyon jó. Igen, de mindig azt is figyelembe kell venni, hogy honnan indulunk, honnan fejlődünk, hova. Reméljük, hogy 8-9 valaha megint realitás lesz, de most 4,4-re estünk vissza. Ennyit az egyiptomi gazdaságról. Volt egy kérdés a svájci minaret ügyről. Szomorú. The, the way ahogy az emberek a világ ezen a részén, a mediterrán térségben egymást látják. Az elmúlt 10-15 év alatt a vallások, a civilizációk párbeszédben álltak egymással. Spanyolország, Törökország, is párbeszédben volt például az Alexandriai könyvtárról, a könyvtár alapítványról beszéltünk, és akkor hirtelen a Mohamedán közösség arcába vágják ezt Svájcba. Szomorú dolog ez, És azt hallom, hogy néhány európai ország ezt meg szeretné ismételni. Hogyha ez megtörténik, describe a sad development. Hogyha ez megtörténik, akkor ez nagyon szomorú lesz. That certain societies bizonyos társadalmak nem eléggé nyitottak, és ezek a bizonyos társadalmak tanácsokat adnak, olyan tanácsokat, amelyeket saját maguk nem alkalmaznak. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Nagyon óvatosnak. Hogyan érinti ez az egyiptomi koptokat? Sehogy sem. Bárki, aki eljön Egyiptomba, látja, hogy mindenhol ott vannak a kop templomok, nem tartjuk kisebbségnek a kopt közösséget Egyiptomban, hiszen a kisebbségnek általában más az etnikai összetétele. A koptok egyiptomiak. Cold, or they call themselves more Egyptian than tehát igazából ők azt mondják, hogy egyiptomiabbak, mint a egyiptomiak, mert ők mindig ott voltak. Tehát ők nem bevándoroltak, hanem mindig ott voltak. Tehát ők egyiptomiak. Védjük őket, katonai szolgálatot teljesítenek, külszolgálatban jelen vannak, egyetemen tanítanak. Én nem látok problémát a kopt közösséggel kapcsolatban. Az Egyiptom és az Európai Unió között meglévő kapcsolatok természetesen tovább fejlődnek. Európa és a, az Európai Bizottság és Egyiptom tárgyal arról, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot javítani. Áprilisban, azt hiszem 26-27-én lesz egy tanácsülés, és ott látjuk majd, hogy mit sikerült elérnünk akkor reméljük, hogy sikerül a jobb kapcsolatokról beszámolni. Az Európai Unió nagyon fontos Egyiptom számára, a legnagyobb kereskedelmi partnerünk Európa. Egyidejűleg úgy gondolom, hogy Egyiptom jelentősége mindenki számára nyilvánvaló. Nem kell önöket emlékeztetni erre. Egyiptomban mi is a római birodalom része voltunk. Sokkal korábban, mint hogy jelenlegi EU-s országok a római birodalomhoz tartoztak volna. Ott volt Ciprus, Spanyolország, Málta. Számos szó a nyelvünkben a olaszból vagy a görögből származik. Az Európai Unió tagjai tudják, hogy mit jelent Egyiptom. Igazából a határa csillagos ég a kapcsolatok továbbfejlesztésébe. Van itt egy nagyon érdekes kérdés Afganisztánról. Nagyon nehéz ezt a kérdést megválaszolni de, de kell. Afganisztán témája, az afgán probléma nem fog erőszakkal megoldódni. Az erőszak csak egy elem. És politikai, szociális, gazdasági eszközökre kell koncentrálni a csupán katonai akciók örökre megszüntetik a megállapodás lehetőségét. Az afgánokat nem lehet erőszakkal leigázni, hiszen az afgánok számára a külföldi ellenség. És amíg külföldiek vagyunk az ő országában, addig harcolni fog. Harcolni fog amit tehetnének, az az, hogyha az ottani erők számát növelik, akkor nagyon rövid ideig növeljék a csapatok számát, addig, amíg sikerül létrehozni az afgán katonaságot, hogy az országot uralmuk alatt tartsák. Korábban a szovjet intervenció előtt, a király alatt, vagy a köztársasági korban is nagyon nehéz volt Afganisztánt kormányozni. Bizonyos megértést is fel kell mutatnunk, hiszen ott vannak a különféle legális, illegális erők, az ország gazdaságát fel kell építeni, a finanszírozás kérdése nagyon kényes, tehát valahogy meg kell oldani a központi hatalom ellen ágálókat, és kézbe kell venni a kábítószer kereskedelmet, hiszen a kábítószer kereskedelem káros. Árt a gazdaságnak, árt a társadalomnak és árt a politikának. Katonai eszközökkel nem fogjuk megoldani a problémát. Society. Béke. Egy eh, muzulmán társadalomról van szó minden ölést, tehát ha megölnek egy afgán Mohamedánt, azt Marokkóban is hallják. Amennyiben fegyverekkel ölnek meg parancsnokokat, vezetőket, hogyha megölnek tíz családot, akkor ez vissza fog ütni önökre és a gyerekeikre. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni. Volt Jemenben hasonló tapasztalatunk 62 és 68 között. Nagyon költséges tapasztalat volt ez a terület miatt, a különféle etnikumok miatt, a különféle törzsek miatt. Meg kell érteni azt a társadalmat, mielőtt oda megyünk. Még három fennmaradó kérdés van. Salit, az izraeli katona, sorsa. Egy, csomagon dolgozunk, az izraelieknek is be kell tartani ígéretüket. Az izraeliek azt mondták, hogy váltságdíjat fizetnek, ez pedig ezer palesztin fogoly senki nem tudja, hogy a 12 ezernek mi a neve. Tehát gondoljunk bele, egyetlen egy katonáról van szó, egy katona élete. Igen, egy életet is védek, de 12 ezer palesztin van izraeli börtönökben. És bármennyit oda megyünk, bármennyit aggódunk, mégiscsak bizonyos elvekről van szó. Az izraeliek egy lépést tesznek előre, kettőt hátra. Beleegyeznek, hogy ezret szabadon bocsátanak, de a neveken vitáznak. Tehát kinek van vér a kezén, nem, tehát ezt, ezt nem így kell rendben van, ezer embert szabadon akar bocsátani, akkor kérem a neveket, és szabadon bocsátjuk őket. Hiszen Gázában és, a, és Ciszördániában fognak lakni. És egy éjszaka alatt be lehet őket megint gyűjteni, tehát nem tudom, hogy mi szükség van erre. Ennyit szólnék Salitról. Irán, az izraeliek megállítottak egy-két hajót, elvitték hajfába a hajókat, és kipakolták a rakományt. Lehet, hogy igazuk volt, lehet, hogy nem, nem volt ott független megfigyelő. De, hogyha a szuezi csatornán átjön ilyen szállítmány, akkor mi is tiltakoznánk, hogy a szuezi csatornát használják olyan anyagok szállítására, amelyek illegálisak, vagy pedig a csatorna használatának alapszabályával ellenkezik. Hiszen nem akarjuk, hogy katyús rakétákat szállítsanak a szuezi csatornán. De akkor a konténerekbe is be lehet nézni. De nagyon sok a konténer, és több száz konténert nem lehet átvizsgálni, hiszen az roppant költséges, időpocsékoló a kikötőink kapacitását teljesen leterhelni. Nem jönnének az emberek az egyiptomi kikötőkbe. És egy nagyon zavaró dolog lenne. Itt ez a tíz eszköz, illetve ez a tíz létesítmény Iránban, azt hiszem, hogy iráni testvéreink mérgesek. Olyan dolgokat mondanak, amelyeket nem gondolnak komolyan. Nem hinném, hogy eh, tíz urán dúsító létesítményre van szükségük. De ezt ne felejtsék el, hogy az országoknak joga van az atomenergia békés felhasználására. Az országoknak úgy kell viselkedniük, hogy bizalmat ébresztenek. Ez igaz. De hogy egy ország békésen használja az atomenergiát, ahhoz joga van. Ugyanúgy, mint az MP3-as szerződés ezt rögzíti ha egy ország olyan dolgokat csinál, és rajta kapják, hogy törvényellenes megállapodásba ütköző dolgokat folytat, az egy másik dolog, az rendben van. Ez lenne az egyik megjegyzésem. A világnak azon a részén, ahol mi élünk, egyedül egy ország létezik, amely atomfegyverrel rendelkezik, és nem tagja a atomfegyver ellenőrzési megalapodásnak. Izrael nem csatlakozott, és nem is csatlakozott ahhoz a megalapodáshoz, hogy atomfegyvermentes övezet legyen. Azért ezt se felejtsük el. Ez pedig veszélybe sodorhatja az egész mediterrán térséget. Görögország vagy Ciprus is érintett lesz. Én úgy vélem, hogy a legjobb az lenne, hogy egy zónát kijelölünk, elmegyünk az irániakhoz, elmegyünk az izraeliekhoz, és azt mondjuk, hogy ez a nemzetközi közösség akarata, mindketten, engedelmeskedjenek, Iránnak eh, biztosítékokat kell a világnak adni, hogy nem eh,